Good, liebe Kollegen. Tisztelt kollégák, kezdjük el az ülést. Első napi rendi pont, a 9-es. Egy megállapodás megkötése levélváltás formájában az Európai Unió és a Norvég Királyság között. Borelli úr az előadó, aki ma nincs itt, ezért eh, tennék néhány bevezető megjegyzést. Az elmúlt években az Európai Unió és Norvégia közti kapcsolatokról intenzíven eh, egyeztettünk, beszéltünk, és eh, különös tekintettel kiterjedt ez a mezőgazdasági termékekre. ugyanis volt, voltak bizonyos incidensek, felmerültek bizonyos problémák, és szóba került az is, hogy mikor kerülhet sor egy megállapodás megkötésére, és a parlament milyen mértékben kaphat el folyamatban szerepet. Tehát mindkét fél számára ez egy érdekes téma. Norvégiával Az európai gazdasági térség keretében a, érvényesül a különböző termékek szabad kereskedelme, de ez nem vonatkozik a mezőgazdasági és halászati termékekre, éppen ezért kell ezt most szabályozni. És az új megállapodás ezáltal tovább liberalizálja a mezőgazdasági termékekre vonatkozó kereskedelmet, az irritációk, amelyekre utaltam 2012-ben következtek be, amikor is Norvégia úgy döntött, hogy hat vám tételt vezet be a sajtra, a borjú és a marha húsra, és emeli ezeket a vámtételeket. Ezt a parlament természetesen erőteljesen bírálta, ugyanis ezt egyoldalúan egyoldalú és igazságtalan intézkedésnek minősítettük. Mindkét fél elkötelezte magát amellett, hogy 36 további vám tételhez biztosítja a szabad hozzáférést, és a nulla értékű tételeket kiterjeszti egyéb termékekre is, hústermékekre, zöldségekre, illetve virágokra. Bár nem tudom pontosan, hogy mennyi virágot állítanak elő, termesztenek Norvégiában. Minden esetre ebben az összefüggésben az egyoldalú vám tarifa emelést is elővettük Norvégiával kapcsolatban, és közvetett, közvetlen beszélgetések formájában ezeket megvitattuk. Ami egyértelmű, az az, hogy a megállapodás előrelépést jelent, de nem megy olyan messzire, mint ahogyan azt mi szerettük volna és ahogyan azt elképzelhetőnek tartanánk, ugyanakkor ez mindenképpen egy olyan lépés, ami a megfelelő irányba mutat. Elvégre Norvégia egy fontos partnerünk, a hetedik legfontosabb partner, ami a kereskedelmi termékeket illeti. Az előadó éppen ezért azt javasolja, hogy hagyjuk jóvá ezt a megállapodást, abban a reményben, hogy az eddig megtett lépéseket a jövőben is folytatni tudjuk. Ennyi lett volna bevezetésképpen. Most pedig az általam elmondottakat kommentálhatják, illetve a, a megállapodást is. Knut Hermansennak adom meg a szót, aki Norvégia minisztere. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Először is szeretnék Önöknek köszönetet mondani ezért a lehetőségért, hogy itt felszólalhatok a szakbizottság előtt, és elnézést szeretnék kérni a nagykövet nevében, ugyanis más elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni. Az Önök előtt levő megállapodás a az EEA -E, e megállapodás 19. cikkére épül, és ez kimondja, hogy a szerződő felek fokozott erőfeszítéseket tesznek a kereskedelem, a mezőgazdasági termékekre vonatkozó kereskedelem liberalizálása érdekében. 2015-ben kezdődtek a tárgyalások, és sikeresen lezárultak tavaly áprilisban. Ez a harmadik megállapodás Norvégia és az Európai Unió között a szerződés, a megállapodás 19-es cikke értelmében. Norvégia egy kis nyitott gazdaság, amely a nemzetközi kereskedelemre rá van utalva, és az élelmiszerek, a fogyasztott élelmiszerek több mint a felét importáljuk. Az Európai Unió a legfontosabb kereskedelmi partnerünk, és ami a mezőgazdasági termékekre vonatkozó kereskedelmet illeti, az Európai Unió a legfontosabb partnerünk. nem kevesebb, mint az import 65%-a, ugyanis az Európai Unióból érkezik hozzánk. Tavaly az EU-ból érkező mezőgazdasági import 4,4 milliárd eurót tett ki, az import évente növekszik, és az elmúlt tíz év során több mint kétszeresére nőtt, valószínű tehát, hogy ez a tendencia a jövőben is folytatódni fog. Ami a mezőgazdasági termékek norvég exportját illeti, szintén emelkedik, bár nem ilyen jelentős mértékben az exportált mezőgazdasági termékek tavaly 475 millió eurót tettek ki. Jelentős különbségek figyelhetők meg a két partner között a mezőgazdasági termelés tekintetében ugyanis magasak az előállítási költségek, ezért a norvég gazdák az EU gazdákhoz képest hátrányos helyzetben vannak. Ugyanakkor a mezőgazdaság továbbra is egy kulcsfontosságú eleme a vidéki térségeknek, Norvégiában és az EU-ban is. Jelentősen hozzájárul a helyi gazdaság fejlesztéséhez, lehetőségeket, munkahelyeket kínál, és a regionális fejlesztési politikákban is kulcsfontosságú szerepet tölt be. A mezőgazdasági kereskedelem kérdése gyakran vitás, és hajlamos arra, hogy felkavarja a politikai vitát is, ugyanis érzékeny kérdések merülnek fel a mezőgazdasági termékekkel kapcsolatban, ezért a tárgyalások is kihívást jelentettek. Ugyanakkor a kölcsönös megértés és a párbeszédnek köszönhetően sikeresen zárultak le a tárgyalások, úgyhogy mindkét fél számára előnyösek vámmentes hozzáférést biztosítanak számos területen, és például a sajt, a hús, valamint a dísznövények esetében csökkentett vámkontingens érvényesül. A marhahús, a baromfi, valamint a sajt, egyéb virágok, dísznövények és felvágottak tekintetében csökkent a kvóta, és a sertés új vámkontingens érvényesül. Az EU pedig a virágok, a baromfi, a takarmányok és egyéb termékeknél csökkenti a vámkontingenst Komoly export lehetőségeket jelent ez mindkét területen a gazdasági szereplők számára, és a végrehajtás a mezőgazdasági kereskedelem fokozott liberalizációját fogja eredményezni. Ennek a megállapodásnak a megkötése azt is bizonyítja, hogy az EA megállapodás mellett elköteleztük magunkat, és ez erősíti a két fél közti kapcsolatokat is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a bizottságnak adnám meg a szót Szuzana Mávátszórának a DG Agri részéről. Köszönöm szépen, és jó reggelt kívánok! Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, az elnöknek, valamint a képviselőknek a jelentés kapcsán végzett munkájukért, és a norvég félnek is szeretném megköszönni a remek együttműködést, annak ellenére, hogy a politikai körülmények ezt gyakran eh, nehezítették. Norvégia az EU számára a mezőgazdasági termékek exportja szempontjából a nyolcadik eh, fő célállomás és ez a megállapodás a már amúgy is jelentős mezőgazdasági kereskedelmet hivatott javítani a két fél között. A megállapodás eh, arra is kísérletet tesz, hogy bizonyos eh, kereskedelmi eh, vitákat orvosolja, melyek beárnyékolták a kapcsolatainkat az elmúlt évek során. Ami az EA megállapodást illeti, a tárgyalások új fordulóját eh, fogjuk elindítani, ami a mezőgazdasági termékekre vonatkozó kereskedelmet fogja továbbra is eh, liberalizálni. Készek vagyunk arra, hogy eh, újra indítsuk a földrajzi jelzésekkel kapcsolatos korábban megszakított tárgyalásokat, ugyanis ez az Európai Uniós Norvégia számára is kedvező lesz. Köszönöm szépen, most pedig az árnyék jelentéstevőknek adom meg a szót. Bencen úr következik. Yeah. Köszönöm szépen, elnök úr, úgy, mint állandó jelentéstevője ennek a fájnak nem tud itt lenni, és azt kérte tőlem, hogy beszéljek nevében, az Európai Unió és Norvégia között megkötendő megállapodásról, amely a plusz mezőgazdasági preferenciákat illeti. Szeretnék köszönetet mondani Borelli úrnak és a munkájáért, illetve a konstruktív ajánlásaiért. Bábkis úr üdvözli ezt a megállapodást és azt, hogy további lépések történnek a mezőgazdasági kereskedelem liberalizálása felé. Figyelembe véve azokat a vámokat, amelyeket Norvégia vetett ki bizonyos bárány, marhahús, sajttermékekre. Kollégám hasonló kótákra hívja fel a figyelmet a sajt, illetve a marhahús tekintetében. Ugyanakkor a 19-es cikk értelmében a megállapodás kimondja, hogy mindkét félnek törekednie kell a mezőgazdasági kereskedelem további liberalizációjára. Ezért ezen termékek vámját továbbra is meg kell szüntetni. Ahogy mondtam, maga ez a megállapodás nem az, amit szeretünk volna, de már a jó irányba halad ez. Úgy gondoljuk, hogy ezáltal el lehet mélyíteni a kereskedelmi kapcsolatokat a két fél között, és a liberalizált kereskedelmi mezőgazdasági előírások lehetőséget nyújthatnak majd Eh, az EU, illetve Norvégia exportőrei számára is. Ugyanakkor Papszkis úr eh, szeretné, hogyha bizonyos fajta fennálló kérdéseket, főként a halászat eh, kérdésében, amelyek beányékolják a kereskedelmi, illetve szexuális termékeket, ezeket megoldanák. Ez volt a kollégám véleménye. Én szeretném hozzátenni azt, hogy Továbbra is arra kell törekednünk, hogy a kótákat megszüntessük. A bizottság 15 millió norvég korona értékű növekedést ért el. A virágok esetében ez nem túlságosan sok, 72%-os ezt próbált elérni. Biztosítani kell azt, hogy mindezt, amit meghatároztunk, azt végre is hajtsák, gyorsan és megfelelően. Lehet, hogy ezt közvetlenül a norvég nagykövetnek kell mondanom. Tegnap azt hallottam, hogy Norvégia a 2012-es szabályokat megváltoztatták hirtelen, Ez nagyon rossz a Dán, a holland exportőröknek, és ugyanezt történt korábban is, Norvégia állandóan ezt teszi, pedig megállapodást hoztunk létre Norvégiával. Nagykövet el tudja nekem mondani, hogy miért történt ez, itt, itt csak arról van szó, hogy önök a saját piacokat próbálják védeni. A 19-es cikk pedig arra szólt fel bennünket, hogy mit félnek liberalizálnia kell. Ezért erre koncentrálunk a 19-es cikk mellett önök is elköteleződtek. Mi ennek az elkötelezettségnek az értéke, hogyha továbbra is protekcionista akadályokat gondolnak elénk, Remélem, hogy a norvég kormány megoldja ezt az újonnan felmerült gondot. A bizottsághoz pedig a bizottságnak azt mondanám, hogy bár értékelem azt, hogy egy jó irányba indultak el, de fontos az, hogy ne használják ki a kereskedelmi partnereink a e, jó akaratunkat Danti úr az SND nevében. Köszönöm szépen! Elnök úr, először is Borelli úrnak szeretnék köszönetet mondani. Ő hozta létre ezt a véleménytervezetet. A parlamentnek most jóvá kell hagynia ezt a megállapodást a bizottság, illetve az Európai Unió, illetve Norvégia között. Itt plusz kereskedelmi preferenciákról van szó a mezőgazdasági termékek esetében ez megfelel annak is, amit a megállapodás 19-es cikke kimond. Tehát progresszív liberalizációról van szó az agrártermékek esetében. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy 2012-16 között az európai export 3,8-ról eh, 4,3 milliárd euróra nőtt Norvégia irányába, vagyis pozitív mm, kereskedelmi mérleg ez a mezőgazdasági termékek számára. Tehát a megállapodás ez által további ösztönzést adhat eh, a kereskedelem számára. Nagyon fontos eh, értékesítési csatorna lehet ez egy olyan szektor számára, amelynek, amelynek erre szüksége is van. 18%-os kereskedelmi eh, növekedés várható. Itt arról is szó van, hogy Norvégia plusz vámkontingenst kapott bizonyos termékek esetében, ott, ahol korábban még vámot alkalmaztak 2012-ben, ami igazából egy kereskedelmi akadály volt. Ahogy elmondta a jelentés tevő is, örülök annak, hogy mi támogathatjuk ezt a megállapodást, abból indulunk ki, azt várjuk, hogy Norvégia hasonlóképpen fog reagálni majd akkor, amikor a tárgyalásokat újra megkezdjük a földrajzilag védett termékek esetében. Más ország esetében is ez így történt, Izland esetében is. Úgy vélem, hogy ennek kell lennünk az első célunknak most, és a norvég kormányt fel kell szállítani arra, hogy a lehető leghamarabb foglalkozzék ezzel. A magas minőségű termékek védelme az Európai Unióból, ez nagyon fontos érdekünk, ezt szeretnénk megvédeni minden kereskedelmi megállapodásban. Egy prioritás, prioritás még számunkra ez, és szeretnék köszönetet mondani jelentéstevőnek azért, hogy ezt a munkát elvégezte, és remélhetően a többséget tudjuk ezt fogadni majd. Köszönöm szépen! bent. Hm? Ja, ja. Just ask shadows, but there's no... Az árnyék jelentés tevőket kérdez meg először. Köszönöm, van egy kis gondunk, és Pabrix úr nevében ezt már elmondtam, és ismételten elmondom ezt. Úgy tűnik, hogy Norvégia nem tartja figyelembe a nemzetközi megalapodásokat, például a párizsi megállapodást, a Párizsi szerződést, és tudom, hogy ez nem kifejezetten kereskedelmi kérdés, de szerettem volna ezt megemlíteni, mert ebben a megállapodásban beszélnek egy bizonyos területről, minden fél, aki elérte ezt a szerződést, hasonló módon hozzá kell, hogy férjen a természeti erőforrásokhoz, de úgy tűnik, hogy évek óta Norvégia nem engedi meg a tagállamoknak azt, hogy ezen a területen kereskedelmet folytassanak. Ahogy mondtam, én értem, hogy ez nem kereskedelmi kérdés, de nehéz minden másról beszélni, hogyha itt van előttünk ez a gond, erre is gondolnunk kell. Elnök, köszönöm szépen, most pedig um, Hermansen úrtól fogjuk meghallgatni azt, hogy mit tud nekünk elmondani főként Benson úr kérdésére válaszolva. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Hadd hangsúlyozzam azt először is, hogy Norvégia tiszteletben tartja a 19-es cikk értelmében négy kötelezettségeit. Tudjuk, hogy ez fontos a mezőgazdasági termékek liberalizáció szempontjából, de figyelembe kell venni a különböző mezőgazdasági politikákat is, amelyekkel rendelkezünk. Ez az első megjegyzésem. Ami a specifikus kérdést illeti, a 2012-es váltást illetően, bizonyos termékek esetében, a korábbi kormány Norvégiában bizonyos vámokról átállt másfajta vámokra három termék esetében, bizonyos sajtfajták, marhahús és bárányhús esetében. Amikor 2003-ban az új kormány munkához látott, megváltoztatták ezt. Viszont bizonyos, ehhez nem volt támogatottság a norvég parlamentben, tehát nem tudtak visszaállni a specifikus vámokra. Ugyanakkor az a megelepodás, amely előttünk van most, az jobb hozzáférést ad, jobb piaci hozzáférést ad ezen termékek esetében az európai szereplőnek ezen termékek esetében, és azt látnunk kell. Persze felhegyeztük azt a kérést, amit irányunkba intéztek, és Többször elhangzott ez már különböző találkozókon az elmúlt években. Ami a földrajzi megjelölést illeti, a földrajzi megjelölésről már 2013-ban elkezdtünk tárgyalni, és egyértelmű az, hogy ezek a tárgyalások eh, kemények voltak, a két fél nem sikerült, a készítőknek nem sikerült megállapodásra jutnia bizonyos kérdésekben, például a védjegy esetében, vagy a védett földrajzi megjelölések esetében. Ezért 2016 áprilisában a felek fejegyezték azt, hogy nincsen erőlépés a tárgyalásokban, és nem volt értelme annak, hogy folytassák a vitákat, a tárgyalásokat, ezért felfüggesztették a tárgyalásokat. Mi azonban tudomásul vettük azt, hogy kívánják folytatni ezeket a tárgyalásokat, és ezt meg fogjuk vizsgálni. Ami a kalencsót illeti, el kell mondjam azt, hogy Norvégia levelet kapott Haugen biztostól, a kalancsó virág hibrid fajtájait illetően. Nagyon komplex ez a kérdés, és elnézést kérek azért, hogy ilyen sokáig gondolkodtunk ezen a kérdésen, de mi tudatában vagyunk annak, hogy fennálló ez a kérdés, és remélhetőleg sikerül majd erre Hogan úrnak is kielégítő választ adnunk a lehető leghamarabb. a Párizsi Egyezményről is kérdeztek, el kell mondjam. Hogy nagyon fontos ez a kérdés Norvégia számára. Az ENSZ tengerjogi egyezménye értelmében Norvégia ellenőrizheti haltermékeinek kezelését, illetve kihalászását. És itt egyértelmű meglepetások vannak. Nagyon, nagyon érzékeny ez a kérdés számunkra, nagyon kényes ez a kérdés, nagyon régóta beszéltünk már erről. Norvégia eltökélt ebben a kérdésben, és ennyit tudok erről ma elmondani. Szerintem ennyi lenne. Thanks a lot. So, uh... Nagyon szépen köszönöm. Tehát térjem tényleg vegyék figyelembe. Csak egy rövid megjegyzésem lenne, elnök úr. Meghallgattam a, a követ válaszát, és csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy az Európai Unió nem avatkozik bele abba, hogy Norvégiában hogyan támogatják a gazdálkodókat hogyha önök az egységes piachoz hozzáférést kaptak, akkor mi is szeretnénk az önök fia piacához hozzáférni. Ön említette az osztályozási szabályozásokat. Ez egy technikai kérdés, azt mondta számomra, ez nem, hanem ez egy protekcionista megoldás, e, azért, hogy a norvég piacról a Dán és más e, e, mezőgazdasági termékeket kiszorítsák. Jó, rendben van, hogy akarják a gazdálkodókat támogatni, de azért a 19-es cikknek megfelelően az évenkénti megállapodást be kell tartani. Ez egy elég, elég világos üzenet volt, kérem, vegyék figyelembe, Norvégia. A bizottság szeretne hozzátenni valamit? Nem köszönöm. Rendben van. Köszönjük szépen. Ezzel lezárjuk ezt a vitát. A módosítások benyújtásának a határideje február 28-a eh, délután 6 óra. És mi az álláspontunkat márciusban fogjuk eh, az INTA ülésen elfogadni. Köszönjük szépen! A tízes napirendi pont következik, ez pedig az EU-Vietnám szabadkereskedelmi megállapodás jelenlegi helyzete. Mint ahogy mindenki jól tudja, 2015-ben, decemberében még hozzá, tehát ez elég régen volt, az EU és Vietnám egy szabad kereskedelmi megállapodási tárgyalásokat lezárta. Két év várakozás után a bizottság, szakbizottság szeretné látni a következő lépést, és tulajdonképpen azt szeretné tudni, hogy miért nem következik be ez a következő lépés, erről szól ez a mai eszmecsere. És nyilvánvalóan a bizottságot és a vietnámi nagykövetet is meghívtuk ide a, erre a mai eszmecserére, szeretettel üdvözöljük őket itt. Remélem, hogy tényleg a gyökeréig áshatunk ennek a helyzetnek, ezért először most a jelentéstevőnek fogom megadni a szót Szárdi úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid és őszinte leszek, és talán egy kicsit rossz indulatú is, hiszen tudom, hogy milyen a helyzet, tudjuk mindannyian ezt. Szeretnék emlékeztetni épp ezért arra, hogy a parlament 2019 áprilisában eh, lezárja a tevékenységét, tehát körülbelül 14 hónap áll rendelkezésünkre, hogy eh, megszavazzuk ezt a megállapodást. Persze vannak még szünetek is, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen csak egy egy év áll rendelkezésünkre, de még mindig nem tudjuk, hogy ezt a feladatot el tudjuk-e látni ennyi idő alatt. Hogyha pedig nem, nem tesszük ezt meg, akkor Őszintén meg kell mondanom, hogy ezt kudarcként fognám föl. Ugyanis, mint ahogy önök is rámutattak, a megállapodást 2015 végére lezárták, tehát ez már három éve történt. A szöveget 2016. február 1-én hozták nyilvánosságra, és még mindig nem tudjuk, hogy mi történik, hol is állunk. De nem csak erről a megállapodásról van szó, hiszen a múlt héten Szingapurban jártam, a szingapúri baráti társasággal. Ez egy másik szabad kereskedelmi megállapodás, amelyet a jövőben fognak megkötni, de még mindig nem igen látjuk, hogy, a, hogy mi lesz az eredménye. Ezért azt hiszem, hogy az Európai Unió, az Európai Parlament és különösen ez a szakbizottság feladata, hogy ezt elősegítse. Remélem, hogy olyan időkben, amikor a protekcionizmus növekszik, és az Egyesült Államok visszavonult a TTIP-ből, és az Európai Uniónak kellett volna a szabadkereskedelmi megállapodás élén járni. Úgy érzem, hogy még mindig ez a helyzet, és épp ezért eljött az idő, hogy a szakbizottság a ratifikáció mellett kiálljon, hogy minél hamarabb aláírják, és hogy a feladatunkat kiteljesítjük, és aláírják, ratifikálják ezt a szerződést még az ezen, a mostani parlamenti időszak alatt. Kár, hogy nincs itt a biztos, hogy nem tudunk itt tárgyalni, hiszen szerettem volna tőlük közvetlenül hallani, hogy hol állnak a dolgok jelenleg. És remélem, hogy a bizottság majd erre reagálni fog azt hiszem, hogy minden okunk megvan arra, hogy egyre inkább aggodalommal töltsön el bennünket, hogy milyen a helyzet, és komolyan kell venni ezt. Köszönjük köszönjük Zahradil most akkor a David nem hallgat, úgyhogy akkor az árnyék jelentést előjön. Köszönöm szépen és én most Moszkó kollega nevében beszélek. Ő azt mondta, hogy a Vietnámmal történő tárgyalásnak a, a tárgyalás az egyik építőköve a különböző szabadkereskedelmi tárgyalásoknak köztük Szingapúrral is a jó hír az, hogy az újabb megállapodások azok legalább ugyanolyan körülményeket teremtenek, és a fenntartható fejlődést szolgálják. De két évvel később az USA visszavonult a TTP-ből, és Vietnám és tulajdonképpen visszalépett a kereskedelmi fejlődéstől, és és a megállapodást is a bizottság félretette. E, most azt mondták, hogy idénre e, veszik elő, de még nem hallottunk semmit erről. A biztos a, egy levelet küldött a vietnámi hatóságoknak az emberi jogi és a munkajogi helyzettel kapcsolatban Vietnámban a politikai szabadság és a munkajogi helyzet aggodalomra ad okot. Vietnám még nem írta alá az alapvető WTO megállapodásokat, tehát szeretnénk tudni, hogy a bizottság lát-e valami elkötelezettséget a vietnámi kormány részéről reakcióként a bizottság, biztos levelére, és sikerül-e a vietnámi hatóságokra nyomást gyakorolni, hogy betartsák a TTIP megállapodást. Én egy megjegyzést szeretnék tenni. A a megalapodás érhatályba lépését illetően figyelembe kell venni, hogy bizonyos területeken új kereskedelmi akadályokat állítottak föl, például a, a, a jövedéki adókat az alkohol kapcsolatban többek között. Az alkohol korlátozások már, már nagyon magasak, és ahelyett, hogy javítanának a helyzeten, még csak rosszabbá tesz, teszik, és ez az európai ipar számára nagyon káros. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen, elnök úr! Mint ahogy mondta, hogy eh, a helyzet nehéz, ez egy nagyon vonzás, vonzat állam, és szeretnénk nyitott helyzetet teremteni, de láttuk, hogy az emberi jogi helyzet, a civil szervezetek helyzete, stb. aggodalomra adnak okot. Épp ezért az emberi jogi ombudsman azt mondta, hogy előzetes vizsgálatra lenne szükség, mielőtt aláírnák egy megállapodást. Az munkajogokat egyre inkább megsértik, nagyon sokan rabszolgamunkát végeznek, miért nem végeznek épp ezért hatástanulmányokat. Nem hiszem, hogy megfelelő időpont most a megállapodást megkötni. Ez egy eléggé vegyes megállapodás, ami azt jelenti, hogy a, a tagállamokat is be kell vonni, tehát ezért a, a tagállamok elé is tárni kellene ezt. Azt ezért fontos, hogy ebből a megállapodásban Köszönöm. Nekem is volna néhány kérdésem a bizottsághoz a jelenlegi helyzetről. Két megállapodás lesz, ahogyan a Szingapurról szóló megállapodás kapcsán a bíróság azt kimondta, ez érdekes lenne. Vietnám az ICCS rendszert most tényleg elfogadta, és ha igen, itt egy olyan rendszerről van szó, mint a CETA esetében, ami pedig a fenntarthatósági fejezetet illeti, sok mindent hallottunk már erről, de komoly aggályom vannak ezzel kapcsolatban is. Van egyfajta szankcionáló mechanizmus, vagy legalábbis egy felülvizsgálati záradék. És ami a ratifikációt illeti, az ILO munka jogi előírásait. Sokszor említettük már, hogy a vietnámi munkavállalók helyzete aggasztó, és nagyon sok a politikai fogvatartott is, kínzásokról is érkeznek hírek, tehát olyan dolgok, amelyeket Európában nem szeretnénk elfogadni. És a bizottságtól ezért azt szeretném kérdezni, hogy ezeket a kérdéseket hogyan kezeli a bizottság. Megemlíti -e ezeket, amikor Vietnámmal tárgyal. Számomra felmerül az a kérdés is, hogy az értékeinket, az alapvető jogainkat, ha tényleg előtérbe helyezzük, akkor mi a helyzet egy olyan országgal, amely nem tartja ezeket tiszteletben. Köszönöm. Uh, Most a nagykövet kap szót, a Vietnám nagykövete. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Először is szeretném mindannyiuknak átadni az újévi jó kívánságainkat, hiszen a mostani napokban ünnepeljük a vietnámi újévet. Számomra ez itt az első munkanap. Tehát remélem, hogy önöknek boldog új évük lesz. És akkor most rátérek a beszédemre. Nagyon örülök, hogy ezt az eszmecserét itt hallgathatom, az EU-Vietnám megállapodásról. Épp ezért szeretném felhasználni az alkalmat, hogy az INTA szakbizottság tagjainak és az elnök úrnak megköszönjem, hogy a Vietnám EU kétoldalú kapcsolatokat támogatják, különösen a Nemzetgyűlés és a parlament között. A két parlamenti közötti kapcsolat nagyon fontos, és én különösen ért, nagyra értekelem azt a munkalátogatást, amelyet Langen elnök úr és Jan Zafradil urak tettek tavaly Vietnámban. Az ez alatti lényeges tárgyalások hozzájárultak az IDFDA további kialakításához, amelyet több mint két évvel ezelőtt kezdtünk. Szeretném felhasználni az alkalmat arra, hogy a vietnámi kormány a nemzetközi áramlatokba szeretne bekapcsolódni, és nagy jelentőséget tulajdonít a partnereinek, különösen a kereskedelmi partnereknek, nem csak azért, hogy, hogy megnyissák a piacukat, hanem azért, hogy a regionális és a világ gazdaságba is bekapcsolódjanak. Az utóbbi években Vietnám nagy erőfeszítéseket tett arra, arra, hogy megreformálja és átalakítsa a gazdaságot, különösen egy gyorsan növekvő, fenntartható gazdaságot, és kialakítson egy piacgazdaságot, miközben a társadalmi előrehaladást és az egyenlőséget is biztosítja, hogy, hogy integrálódjon a világgazdaságba. Vietnám 15 szabadkereskedelmi megállapodást kötött, vagy kétoldalút, vagy pedig az ASEAN részeként. Ez azt jelenti, hogy nemzetközi kapcsolatai megerősödtek 55 partnerországgal, köztük a G20 tagjaival is. Ez Számunkra az egyik legfontosabb megállapodás, tudjuk, hogy mi fejlődő országunk vagyunk, az ASEAN régióban Vietnám a második Szingapur után. Szeretnénk, hogyha a beruházóknak a 95 millió lakosság számára a beruházásokat könnyebbé tennünk, hiszen ez egy a világ egyik legdinamikusabban fejlődő régiója. Vietnám és e, az EU közötti kapcsolatok felerősödtek az utóbbi években. Kereskedelemben a harmadik legnagyobb piaca a Vietnám az EU-nak, és a kereskedelem volumenet tavaly 50 milliárd eu dollárt ér el, ért el, ami 10%-os növekedés jelent. Az ASEAN-ban Vietnám a második legnagyobb kereskedelmi partner. Az EU a, az ötödik legnagyobb beruházó az én országomban, és több mint 2000 projektet bonyolítottunk le, eh, két millió USA dollár értékben. Ez eh, mind a Vietnámnak, mind az EU számára eh, előnyöket jelentett. Ez a megállapodás egyre több alkalmat fog mindkét fél számára biztosítani, és megnyitja a piacot az export áruk előtt, és kiegészítik egymást ezek a tevékenységek. Ez a gazdasági eszköz megfelelő időben történik bevezetésre, és ez a világnak egy komoly üzenetet küld, és a globalizáció mellett és azzal szemben visszatérnek a régi eszközökhöz. Az, az EU-ASEAN szabadkereskedelmi megállapodás nagyon fontos, mert magas normákat fogalmaz meg, és és további feltételeket biztosít Vietnámnak az nemzetközi elkötelezettségeiben. Mostantól kezdve Vietnám készen áll az EU-val a kötelezettségvállalások megtárgyalására, a vietnámi szabályozásoknak megfelelően, hogy hogyan lehet ratifikálni nemzetközi szerződéseket. Megpróbálunk mindent megtenni, hogy pozitív lépéseket tegyünk azért, hogy az önök aggájait elosz, eloszlassuk amikor a nemzetgyűlésnek, nemzetgyűlés megtárgyalja a munkaügyi szabályokat 2018-ban, akkor az elvezet a, a törvény végleges formájába öntéshez. És bizonyos változtatásokat is fogunk eszközödni. A munkajogi kódexnek a felülvizsgálatával kapcsolatosan az ILO megállapodásokat is aláírjuk, a kollektív szerződések tárgyalása, munkajogok és más kérdésekben. Nagyon fontos, hogy ez a megállapodás nagyobb politikai befolyást enged az EU-nak az Ázsiában, és az EU és Dél-Kelet-Ázsia között, és az EU és Csendes-óceáni Ázsia között megerősíti a kapcsolatokat. És azt hiszem, hogy ez a megállapodás ebben fontos szerepet fog játszani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen igen, valóban mindkét oldalnak vannak kötelezettségei, ön is említette, és említette azt is, hogy tavaly szeptemberben ellátogattam Vietnámba, és, Viet, és világosá tettem, hogy az ILO megállapodásoknak milyen feltételei vannak, a ratifikáció, tehát a megállapodás ratifikációja, és reméljük, hogy ez a kötelezettségvállalás, tehát hogy ratifikálják és valóban végrehajtják 2018-ban ezt a megállapodást, ez már sinem van, és reméljük, hogy ezt a parlamenti ratifikációs folyamat alatt valóban elvégzik. Ugyanakkor Nekünk is vannak kötelezettségeink, és a jelentéstevő említette, hogy nekünk is végleges formába kell öntenünk ezt a folyamatot, azért, hogy mi is elkezdhessük a ratifikációt. Ez pedig a bizottsághoz vezet engem, és a kérdésem az, hogy tudja -e garantálni a bizottság, hogy ugyanezt a kötelezettséget vállalja, és ugyanolyan forrásokat használ fel a vietnámi megállapodással, mint a Japánnal történő megállapodásnál. Tudom, hallottam, hogy most már mások a prioritások, hogy minden forrást most a Japánnal történő megállapodásra koncentrálnak. Mindenki tudja, hogy ezt a megállapodást másfél évvel később kötötték, mint a vietnámi megállapodást. És ezért ezt én nem találom tisztességes bánásmódnak. Tehát Péter tudja-e garantálni, hogy ugyanazokat a forrásokat, ugyanazt a kötelezettséget felhasználják itt a vietnámi megállapodással kapcsolatban is? Köszönöm szépen, eh, társelnök is. Valóban nagyon ösztönző kérdések eh, Köszönöm az előadónak is. Sajnálom, hogy nincs itt a főtárgyaló, de osztom mindazokat a frusztrációkat, de ugyanakkor a reményeket is, amelyeket a képviselők kifejeztek, tehát, hogy nem sokára ez a megállapodás hatályba léphet. Nem tettük félre azt mondtuk, hogy még nem írtuk alá még mondta az elnök, ennek az elején állunk. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy 2015. decemberben lezártuk a tárgyalásokat, és 2016. márciusában kezdtünk újra, hosszabb ideig tartott a jogi elgondolás, mint gondoltuk volna, de ehhez két, a két fél is kell, nem csak a bizottság részéről történt ez a késlekedés. Vietnámmal megvizsgáltuk a bíróságnak a véleményét is a szingapúri szabadkereskedelmi egyezménnyel kapcsolatban, és megvizsgáltuk, hogy hogyan lehet ezt a véleményt értelmezni Vietnámmal a mi FTA-nknak a szerkezetét illetően. Ezt mi most belső szempontból vizsgáljuk, de Vietnámtól még nem kaptunk hivatalos megerősítést, hogy újra folytathatni tudjuk ezeket a tárgyalásokat. Ugyanakkor mi világosá tettük a vietnámi társank számára, hogy szükséges minél hamarabb lezárni ezt a megállapodást, hogy a parlament jóvá hagyhassa. Ugyanakkor a szövegben még nem tudtuk megállapodni, még nem fordították le, ez tehát más, mint ami Japánnal kapcsolatban van. Az EU nyelvekre, sem vietnámi nyelvre nem fordították még le, tehát még nem tudjuk, nem tudunk előre lépni az aláírásokra és a tanácshoz való és az Európai Parlamenthez való közlésben. De elkezdtük most már a, ennek az FTA-nak a gyors végrehajtását. Hallottam, hogy utaltak mindannyian, vagy sokan a munkajogi helyzetre Vietnámban, mi is tudtában vannunk ennek. Épp ezért van ebben a megállapodásban egy erős, fenntartható fejlődési fejezet, és az ajánlónak a munkaügyi normáinak a betartásáról is szó van és TTSP-nek a bizonyos fejezetének a megsértéséről is szó van, mert nem felelnek meg az ILO munkaügyi normáinak mi szorosan együttműködünk az ILO-val eh, ezekben a kérdésekben, ugyanis nagyon fontos, hogy eh, eh, Vietnám betartsa az ILO normáit, és hogy belevegyék ezeket a munkaügyi kódexbe. És örülök, hogy azt hallhattam a nagykövettől, hogy a reformot idén a Nemzetgyűlés elé terjesztik. Két évvel ezelőtt 2016. szeptemberében eh, eh, elindítottuk ezt a folyamatot, tehát hogy a, eh, az ILO normákat bevezessék Vietnámban, elsősorban a kényszermunka kérdésében, és ennek a három, a 87-es, 98 és a 105-ös ILO megállapodásoknak a betartását szeretnénk elérni és Vietnám figyelmi, figyelmét felhívjuk mind politikai, mind technikai szinten, hogy betartsák ezeket a feltételeket, elsősorban, hogy ratifikálják az ILO megállapodásokat. A civil társadalom számára is nagyon fontos, hogy együttműködjünk a helyi önkormányzatokkal és különböző társadalmi szervezetekkel, hogy ez az FTA sikeres legyen. Hallottuk, hogy a vietnámi oldal elkötelezte magát a reformok mellett, szeretnénk gyorsabb előrehaladást látni, de világosá tesszük Vietném számára, hogy a munkaügyi kódexnek a reformját szoros figyelemmel fogunk figyelmet fordítunk rá, amikor a ratifikációról szó van. Malmström biztos asszony találkozott a hivatali megfelelőjével tavaly, és idén egy levélben fogja követni ezt a folyamatot. Köszönöm szépen. A konkrét körülményekkel nem vagyok teljesen tisztában, de jól értettem, hogy akkor most ki felelős ezért a késlekedésért? Ha jól tudom, a Szingapúr esetében a felosztást megoldották, és most minden készen áll arra, hogy a parlament elé kerüljön a szingapúri megállapodás. Tudomásom szerint a Vietnámmal kötött megállapodás hasonló a szingapúri megállapodáshoz, ezért nem egyértelmű számomra, hogy ez most mégis miért bonyolultabb. Ami pedig a fordítást illeti, ugyanezt mondhatom, nem látok lényeges különbséget. Tehát ki tudná fejteni, hogy ki felelős ezért a késlekedésért más megállapodásokhoz képest? Miért következett be ez a késlekedés? Köszönöm, társelnök úr. Két évig húzódott el ez a folyamat valóban. Itt egy olyan partnerrel állunk szemben, amely politikai szinten elkötelezett, és dolgozik azért, hogy valóra váljon ez a megállapodás, de technikai szinten néha nem érezzük ugyanezt a lendületet. Továbbá itt a partnerünk egy olyan fél, a Nemzetközi Kereskedelmi Minisztérium, az illetékes fél, nem igazán tartja irányítása alatt azon minisztériumokat, amelyek szintén a jogi húzavonában érintettek. A belső koordináció biztosítása egy komoly kihívás, még mielőtt a jogi kérdéseket taglaló ülésekre sor kerülne, és azt tapasztaljuk, hogy ilyenkor Vietnám gyakran belső szinten kell, hogy koordináljon, és egyeztetnie kell az álláspont kialakítása érdekében. Továbbá az volt a benyomásunk, hogy Vietnám prioritása, illetve erőforrásai az elmúlt hónapok során sokkal inkább a TPP-11 felélesztésére fókuszáltak, a regionális átfogó megállapodásra, ez pedig károsan érintette ezt a folyamatot. Most a TPP 11 hatályban van, az idő pedig múlik, és ezért reméljük, hogy a hónap vége előtt, jövő hónap vége előtt lezárul ez a helyzet. Köszönöm. Most röviden a nagykövet urat kérném, hogy foglaljon állást. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Péter. Szeretném leszögezni, hogy ami az ILO egyezményeket illeti, már elmondtam, hogy kötelezettséget vállaltunk, hogy a gyülekezés szabadságáról szóló 87-es ajró egyezményhez csatlakozzunk. A nemzetgyűlés elé terjesztettük, 2000 terjesztettük ezt a kérdést, és ami pedig a kollektív szerződésre vonatkozó 98-as ILO egyezményt illeti, ezt is 2019-ben a Nemzetgyűlés elé fogjuk terjeszteni. Ami a kényszermunka eltörlésére vonatkozó egyezményt illeti, 2019. októberében kerül ez a Nemzetgyűlés elé. Ugyanígy szeretném hangsúlyozni, hogy egyéb országok, amelyek fejlettebbek, mint Vietnám, nem csatlakoztak az egyezményhez. Mi azonban kötele, elköteleztük magunkat amellett, hogy orvosoljuk ezeket az aggályokat, és ezért egy úti tervet is kidolgoztunk a fontos egyezményekhez való csatlakozás érdekében. Elnök, köszönöm, nagykövet úr. Ami pedig a jogi problémákat illeti, hallottuk a bizottságtól, hogy a késedelem egy késedelem részben ennek tulajdonítható. Azt hiszem, hogy gyakorlatilag mindkét fél okolható. Ezért a megállapodás megkötése azt hiszem, hogy a két fél munkájának az eredménye, itt az Európai Unió és Vietnám is érintett, ami pedig Hanoi szempontjából a csúszást illeti, mi úgy látjuk, hogy az európai intézmények közti folyamatok, például a szingapúri ügyel kapcsolatos bizottsági, bírósági határozat, valamint az ezzel kapcsolatos felbontás is felhozható, hiszen az Európai Unió most ezt szeretné felbontani, mi ezt elfogadjuk, szorosan együttműködünk a az Európai Unióval, hogy minél hamarabb ezt valóra váltsuk. Köszönöm szépen, Karolin. Még egy kérdésem volna a bizottsághoz, hogy jobban megértsük ezt. Az ISDS-ről beszéltünk. Én azt szerettem volna kérdezni, hogy ahogy a CETA-nál az megtörtént, ezt itt elfogadták, és ennek mi, a, mi köze van az ILO munkajogi normáihoz. Nem igazán értettem az összefüggést, ha esetleg egy kis pontosítást kérhetnék. Köszönöm szépen, ahogyan már elmondtam, intenzív az együttműködésünk Vietnámmal. Ami a, meg, ami a megállapodás struktúráját illeti, az ICS rendelkezésekről megállapodtunk, ahogyan Szingapur, Szingapurral is, és azt hiszem, hogy ez megválaszolja a kérdést. Száradil úr. Köszönöm, elnök úr. Még egyszer a múltkor már elmondtam, az imént elmondtam, április 2000 2019 áprilisában lesz az utolsó plenáris, addig le kell zárnunk ezt az ügyet, egy egyértelmű menetrendre van szükségünk a ratifikáció szempontjából. A bizottság ezt remélhetőleg minél hamarabb bejelenti, és ha jól értem, a fő problémák technikai szinten keresendők, nem a tartalommal, nem a lényeggel kapcsolatosak ezek a problémák, hanem főleg a jogi kérdésekkel, illetve a szerződés felmontásával állnak összefüggésben. Ezek a technikai nehézségek tehát remélhetőleg minél hamarabb áthidalhatóak, és így eleget teszünk a feladatunknak, a bizottság is meghallgatott bennünket, a vietnámi fél is ennyi lenne részemről. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mindenki tudja akkor, hogy mi a feladata, és remélhetőleg még ebben a ciklusban lezárhatjuk ezt az ügyet. Köszönöm szépen, most pedig áttérünk a 11-es pontra, szavazás következik. Az első pont, amelyről szavazunk, még mielőtt a szavazást elkezdenénk, egy próba szavazást is lebonyolítunk, ha mindenkinél itt van a szavazókártyája. Kezdjük tehát a próba szavazást. Megnyitom a szavazást. Yep. So, 31 member. 31 kolléga van jelen, 25-en szavaztak, és minden frakciónál stimmelnek az arányok. Kezdjük akkor. 11-es pont, további makroszintű pénzügyi támogatás Grúziának. Az első módosító a 23-as, mellette ellene tartózkodás elutasítva. A FET 1-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 24-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 25-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 26-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 27-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A FED 3-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 28-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 29 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 30-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 31 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 32 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 33 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 34 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 35 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 36 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 37 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 38 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 38 mellett, 39 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 40 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 41 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 42 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 3-as mellette el, preambulum bekezdések blogban a 3-tól a 9-ig. Rendben, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 11-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 12 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 14 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 15 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 17 mellette ellene tartózkodás elutasítva. AFET 2 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 18 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19, okafogyottá válik 20, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 21 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 22 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, és a, az állásfoglalás egészéről szavazunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk, gratulálok Takula úrnak az utolsó jelentéséhez itt a parlamentben, és minden jót a további munkájához. Tizenkettes. Az EU és Új-Zéland közti megállapodás a vámügyekben történő együttműködésről. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 13-as. Szóbeli választ igénylő kérdés. A konfliktus vezetekből származó ásványkincsekről tegnap vitattuk meg. Egy szavazás, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 14-es. Az EBB éves jelentése a pénzügyi tevékenységek ellenőrzéséről szóló jelentés. Egy első kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as, a 3-as kompromisszum kiegészítéseképpen mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 19 mellette, 16-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 17-es mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük a 17-est. Megnyitom a szavazást. Azt hiszem, hogy meggondolták magukat. Elfogadtuk. Valószínűleg. Négyes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 20-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 21 mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 22 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 25-ös második része kiegészítésként az 5-ös kompromisszumhoz mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 29-es mellette ellene tartózkodik. Elutasítva. És a teljes állásolási indítványról foglalunk elektronikusan a szavazást. Megnyitom. A szavazást lezártuk elfogadtuk. Tizenötös napi rendi pont következik. A jobb jogakotáshoz kötődő intézményközi megállapodás értelmezése és végrehajtása. Hármas módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, szóbeli módosító általam benyújtva, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, ötös módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, tízes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A véleménytervezetet, véleménytervezetről szavazzunk most elektronikusan, a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. És egységesség uralkodik, gratulálunk a jelentéstevőnek. 16-os napi rendi pont. A FET vélemény az EU külső finanszírozási eszközének végrehajtásáról. Itt vannak módosítók. 13-asig blokkban szavazhatunk? 13-asig blokkban szavazzunk. Nem. Nem. A GUA ellenzi. Akkor ötös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Nyolc mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 10-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 13 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es esetében van egy szóbeli módosító Scholz úrtól. Először is a szóbeli módosítóról szavazunk. Ki támogatja ezt? Ellenzi? Tartózkodik? Elutasítva? Akkor a 14-es mostani formájában mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 15-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, hármas mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, négyes mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, egyes mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, kettő mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, összességében, tehát szavazunk most a véleménytervezetről, elektronikusan a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ezt visszaküldjük majd az AFET-nek. Köszönöm szépen, ez volt a szavazás, most pedig rátérünk a 17-es napi rendi pontunkra. Hogyha valaki most szeretne távozni, akkor azt csendben tegye meg, ha kérhetném. Nos, a monitorozói csoportok tevékenysége, ez nagyon fontos része a mi munkánknak. Itt van először Dél-Ázsia, EU, Pakisztán népbarátsági csoport, amit a pakisztáni minisztervezetető is ott volt, és Kárim úrnak adom meg a szót, hogy számoljon be nekünk. Elnök úr, nagyon szépen köszönöm hogy lehetőséget nyújt nekem arra, hogy beszámolhassunk arról, hogy mi is történt. Elnök, kérem, legyenek csendben. Köszönöm szépen, elnök úr. Három országról kell beszámolnom, most Pakisztánról, Bangladesről és Sri Lankáról. helyesen mondtam, hogy egy magas szintű delegáció járt nálunk pakisztáni védelmi miniszter vezetésével, eljöttek ide az Európai Parlamentbe, és itt voltak velünk egy zártkori ülésen a Dél-Ázsiai Kereskedelmi Nyomonkövetési Bizottságban. Nagyon sokat segített ez a találkozó, és még időszerű is volt, hiszen a bizottság nemrégiben nyújtotta be a két éves jelentését a GSP végrehajtásáról, és Pakisztán egy GSP plusz ország, ezért mindenképpen tárgyat képezte ezeknek a um, megfontolásoknak. Jean Lambertnek szeretnék mindennek előtt köszönet mondani a dél-kelet-ázsiai bizottság elnökeként, aki itt volt velünk, és hozzá is szólt ezen a találkozón. A párbeszéd során, amit folytattunk, mi képesek voltunk felvázolni a jelenlegi álláspontunk, és örömmel vettük tudomásul azt is, hogy megfelelő előrelépés volt szinte minden területen, és tehát minden olyan területen, amelyet mi felvázoltunk, amikor a GPS Plus-t megadtuk Pakisztánnak, és örülünk annak is, hogy megfelelő mechanizmusokat hoztak létre. Van egy kérdés, ami a felülvizsgálatot illeti federális, illetve tartományi szinten. Ezek olyan kérdések, amelyeknek tudatában vannak a pakisztániak is, és a megoldást keresik erre. Ahogy mondtam, megfelelő előlépés volt minden területen, amelyet korábban felvetettünk, tehát előlépés van, és úgy véljük, hogy viszonylag um, jó eredményeket lehet látni. A patániak is elismerték azt, hogy mindenképpen előnyükre válik ez a lehetőség. Ugye az Európai Unióba um, kedvező tarifa mellett exportálhatnak. A védelmi miniszter nagyon ambiciózus volt, korábban ő miniszter volt, tudom, hogy ismeri őt személyesen is, de nagyon ambiciózus volt annak tekintetében, hogy szeretne egy Európai Unió-Pakisztán szabadkereskedelmi megállapodást, persze ehhez még számos lépést meg kell tenni, hogy eljussunk odáig, de mindenképpen meglepett az, hogy ez egy olyan fajta ambíció, amelyet meg kell említeni hosszú távon, illetve ezt érdemes megcélozni hosszú távon, és érdemes arra építeni, amit már eddig elértünk. Térjünk rá most, elnök úr, Bangladesre. Bangladesben jártam nem régiben, ahol nyomon követtem a dél-ázsiai delegáció munkáját az Európai Parlament részéről. Én ezen delegáció, úgy, úgy mint ezen delegáció vezetője. Nem azért voltam ott, hogy csak körülnézek. Dakárban is részt vettem a találkozón. Megpróbáltuk itt megtervezni előre a kereskedelmi kapcsolatokat. A fő kérdés Banglades esetében az az, hogy a kormány kijelentette, hogy a legkevésbé fejlett ország státusz alól megpróbál kikerülni. Egyértelmű az, hogy ez egy nagyon ambiciózus terv, és lehetséges módon ez kezelési kérdéseket mutat majd fel, illetve felveti azt a kérdést, hogy hogyan férhetnek hozzá az EU piachoz. Egy keretet kínáltam nekik arra, hogyan lehetne együttműködni az ENSZ ütemtervével együtt, hogyan lehet kikerülni az LDC, LDC státuszból, és itt együtt kell működnünk az ENSZ ütemtervével, 6-7 éves időszakról van szó, amíg megvalósíthatjuk a különböző fázisokat. Elég nyitottak voltak erre, kíváncsi vagyok, hogy mi lesz majd a miniszterelnök végső döntése a javaslatainkra. Persze, mindig ott volt velünk a mi nagykövetőnk is, illetve az összes kereskedelmi szakértő, nyomon követik ők mindazt, ami történik, és megvizsgálják azt, hogyan lehet itt előrelépni. A kormány nagyon őszinte ígéretet tett az emberek számára, hogy 2021-re ezt elkívánják élni, Tehát meg kell vizsgálnunk azt, hogy milyen fajta lépésekkel lehet ezt eh, elérni, látni kell a jogi folyamati eljárási lépéseket is. És végezetül, elnök úr, Sri Lanka. Van még egy-két dolog, amely fennálló, nyitott ebben eh, jelenleg. Kaptunk néhány hírt eh, a Sri Lankai nagykövettől, az európai nagykövettől, és a miniszterelnöktől viszont nincs még közvetlen válaszunk. Van egy nemzetközi delegáció, amely majd ellátogat áprilisban Sri Lankára, én is elmegyek velük, hogy megvizsgálják ma azt, hogy mit lehet tenni, hogyan lehet majd elérni arra a pontra, amit szerettünk volna eredetileg is, szeretnének visszakerülni a GPS rendszerbe. Ennyit eh, tudtam elmondani a három érintett országról. Bangladesre visszatérve még, óriási teher nehezedik rájuk a menekült válság miatt a rohingák által, Myanmarból, ami azt jelenti, hogy eh, meg kell vizsgálnunk nagyon gondosan, hogy milyen fajta kereskedelmi eszközök állnak rendelkezésünkre ahhoz, hogy milyen eh, Márt eh, arra bírjuk rá, hogy helyesen cselekedjenek. Tudom, hogy David Martin kollégám felel a világ ezen részéért, és eh, örömmel együttműködök vele annak érdekében, hogy a jó politikákat tudjuk kialakítani az Európai Unió részéről. Köszönöm szépen kollégák, köszönöm szépen elnök úr. Igen, hát meg kell találni a helyes politikát. Valakinek kérdése? Nincs? Akkor rá is térünk a következő országra, Marokkó. Lalonde mondjuk adom meg a szót, hogy röviden szóljon hozzá. Thank you. Köszönöm. Elnök úr, kedves kollégák, győrűd leszek, ugyanis délután az Európai Bizottsággal foglalkozunk ezzel, erről a kérdésről. És én is itt leszek 17 és 7.30 között. Na, január 24-én tartottunk egy monitoring csoportülést. A főigazgatóság, a taxot főigazgatóság volt a fő tárgyaló, és arról számolt be, hogy nagy előrelépéseket tettek három féltétel mellett a Nyugat-Szahara területének a explicit megnevezése, és hogy ezt a régiót is be kell vonni a konzultációkba, és aztán, hogy a helyi közösséggel is megismertessék ezt a megállapodást. Mi a szerződésnek megfelelően azt tudattuk, hogy a tárgyalások minden szakaszában bennünket tájékoztatni kell, és hogy mind a három feltételnek meg kell fel, felelni, mielőtt a parlament jóváhagyását tudja adni. Ezen kívül az Európai Bíróság határozatát várjuk egy halászati ítélettel kapcsolatban, amelyet február 27-én fogják meghozni. Nagyon várjuk ennek a határozatnak az eredményét, ugyanis nagy hatással lesz erre a kérdésre, amit ma itt megbeszélünk. Itt megállok, hiszen ma délután folytatjuk a megbeszéléseket az Európai Bizottság jelenlétében. Köszönöm szépen. Vannak-e kérdések? Nem ez a helyzet. Akkor jön Kanada. Január 24-én Pabrix, ez volt ez a monitoring group csoport látogatás, Pabrix úr nincs itt, akkor Costello úr és a, a kanadai kapcsolatokkal kapcsolatos igazgató jelen volt, és most akkor a konkrét eljárási lépésekről lesz, tehát az SPS, a GIRI, E, a bizottságok összeülnek majd, nagyon sok a munka, tanúsítások kellenek, és a konkrét e, szervezés is. Tehát ez mind még előttünk álló feladat 2018 első felében. Aztán az alkohollal, tehát a bor és a más szeszes ital kérdését meg kell tárgyalni, és az ezekkel kapcsolatos kereskedelmi korlátokkal kapcsolatban is meg kell beszélni. Jó, rendben van. Ez pedig akkor a 18. ponthoz vezet. Ez pedig eszmecsere az általános preferencia rendszer 2016-17 közötti végrehajtásáról. Számomra nagy öröm, Jos Kortét itt üdvözölni, aki a kereskedelmi főigazgatóság főtitkár helyettese, és Christian Leffler, aki nem sokára megérkezik, aki a a gazdasági és globális kérdések főtitkár helyettese az EKS-től. Most akkor megvitathatjuk a GSP végrehajtási jelentését, az EKS és a Főigazgatóság együtt készítette el ezt a jelentést és hát láthatjuk, hogy a bizottságnak két egysége is együttműködik, tehát ez a megfelelő irányba tett lépés. Utána a fontosabb kedvezményezettek is hallatják majd hangjukat részletesen. Eladjinéga a Fülöp-szigetekről, Hol van? Ja, látjuk. Köszönjük szépen, szeretettel üdvözöljük. Csecskirek, a kambodzsai nagykövet, őt is üdvözöljük. Kuku úr a, és Laura Batistin a, a Democracy Reporting International-nek a program tisztje. Mindenkit szeretettel üdvözlünk. A GPS rendszer az egyik legfontosabb kereskedelmi ez intézkedés az Európai Unió részéről a fejlődő országokban. Nagyon jól emlékszem, David Martin nagyon szorgasan foglalkozott a az új rendszer bevezetésével, és most fontos lesz látnunk, hogy hogyan működik ez a rendszer. Most akkor az korter maximum 10 percben következik. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, hogy meghívtak ma, és bemutathatjuk ezt a második jelentést a GPS-szel kapcsolatban, amelyet január 19-én fogadtunk el, tehát nagyon friss, 2016-2016-os két teljes évvel évet fed le. Elnézést kérek, hogy a bezutság most nem tud itt lenni ma délelőtt, de pedig nagyon vártuk ezt a megbeszélést. De nagyon örülök, hogy Christian Leffler, legalábbis remélem, hogy nem sokára itt lesz velünk, és együtt áttekintjük a, a közleménynek a fő ö, ö, lépéseit a munkadokumentumnak. Az AKS és a bizottság valóban fontos szerepet játszott, hiszen a szakpolitika és a kereskedelem itt átfedi egymást. És az együttműködés nagyon fontos ebben a témában, és azt hiszem, hogy nagyon sikeres is ez az együttműködés. Én most röviden szeretném áttekinteni, mivel nincsen sok időm, Eh, hogy három fő pontjára tekintek a jelentésnek. Először is, hogy mi a gazdasági hatása ennek a GSP rendszernek. Ez három rendszer, a GSP Plus, és a, eh, bármi más, csak fegyvert, nem? Eh, tehát megvan a gazdasági hatás, és aztán pedig mélyebbre, a GSP, mélyebbre hatolok a GSP plusszel kapcsolatban, hiszen a, remélem, hogy a rendszernek megfelelnek, és és aztán az EBA, tehát a minden csak fegyverek nem, egy olyan feltétel, amely ebben ennek a rendszernek fő szerves része. Aztán a jelentést biztosan látják, látták már, hogy nagyon részletes, és van egy munkadokumentum is a 10 GSP plusz országgal kapcsolatban, és nyilvánvalóan ezekkel kapcsolatban örömmel válaszolok a kérdésekre. Tehát akkor legelőször a gazdasági hatást nézzük, ez a három téma közül az első. Itt nagyon pozitív képet láthatunk. Az impertok 23 százalékkal növekedtek az utóbbi két év alatt, és most a teljes összeg 63 milliárd euró. A a legkevésbé fejlett országok hoztak legnagyobb hasznot ebből, és ez az import az EU-ból 38%-kal növekedtek, 13,5 milliárd euróra, és 49 ország van ebben a rendszerben, és 2014-16 alatt ezeket az eredményeket mutattak. A standard GSP az 24 százalékkal növekedett 31,9 milliárdra és aztán a GSP Plus kedvezményezeteket, eh, kedvezményezetek 21%-kal növekedték, növelték az exportokat 7,5 eh, milliárd euró eh, értékben. Tehát az egész pénz, kép azt mutatja, hogy működik a rendszer, tehát egyre többet importálunk ezekből az országokból, de ez a GSP az nem csak gazdasági növekedésről szól, hanem a piacokhoz való hozzáférés felelősséggel is jár minden GSP 74-es számára. 15 nemzetközi megállapodás van az emberi jogokkal és a munkajogokkal kapcsolatban, és a GSP Plus kedvezményezettek számára folyamatos monitorozás jön, méghozzá 15 további egyezmény esetében. Tehát ez azt jelenti, hogy 27 eh, nemzetközi eh, eh, megállapodásról van szó, például éghajlatváltozás, irányítás, kormányzás, stb. Tehát, hogyha e, ilyen kedvezményező, kedve, kedvező körülmények között kell, akarnak hozzájutni a piacunkhoz, akkor ezeknek meg kell felelniük. Erre nagyon éberen vigyázunk. E, tehát hogyan, a kérdés az, hogy hogyan tudjuk biztosítani, hogy a 27 megállapodást nem csak ratifikálják, hanem valóban a gyakorlatban is bevezetik ezeket. Ez nyilván azt jelenti, hogy a monitorozás eh, ezeknek a kötelezettségeknek az ellenőrzése és a párbeszéd ezekkel az országokkal nagyon fontos, azért, hogy láthassuk, hogy valóban megfelelnek -e ezeknek a következményeknek, de azért is fontos, mert a civil társadalom ezekben az országokban nagyobb mozgástérrel rendelkeznek, eh, hogy kritikus párbeszédet folytathassanak a kormányjal. Mert minél inkább tudják ezt a párbeszédet folytatni, annál legitimebb lesz a létezésük. Tehát a GSP Plus nagyon erős eszköznek tűnik, amely az idők során javítja az országokban a helyzetet. De ez egy folyamatos, fokozatos folyamat, E, e, hogy e, állandóan ellenőrizzük az ENSZ és az ILO jelentések alapján és a saját erőfeszítéseink alapján, ami elsősorban monitorozást jelent, és, és az eredménytáblának a felállítását. Ez önökkel és a civil társadalommal és a közösségekkel való együttműködés jelenti. Ez nem egy csoda, valami varázs gyógyszer, varázsszer, hanem ez egy fokozatos előrelépés. Már látunk néhány pozitív jeleket. Néhány példát hoznék arra, hogy mit sikerült elérni a GSP plusszal Bolíviával kapcsolatban. Az emberi jogokat a középpontba helyezték Sri Lankában, amely 2017 májusában csatlakozott a GSP Pluszon, és a megbékélés, elszámoltathatóság, jogállamiság és emberi jogok esetében nagyon előrepéstést, aztán Vietnámban pozitív intézményi és jogalkotási intézkedéseket hozott, például az, e, e, az erőszak és más erőszakos cselekményekkel kapcsolatban. Aztán a fülöp ígértek, oktatásban, egészségügyben, környezetvédelemben is előrelépett és persze mindenütt nagyon fontos előrelépésekre van szükség az emberi jogok megsértésének a kiküszöbölésen, kiküszöbölése során és a kábítószerek esetében. Aztán a zöldfoki szigetek és, szigetek és Mongólia is hasznot húzott a GSP Plus-ból, és az ILO ellenőrzése is folyik. Nos, mi történik a GSP Plus után? Ez a jelentés csak része ennek a folyamatnak, nem a végét jelenti, tehát folytatni kell a munkát. Ez pedig azt jelenti, hogy most e, a párbeszédek e, mellett törünk pálcát a GSP Plus e, partnerországokkal, amely érzékeny politikai, emberi jogi és kereskedelmi kérdésekkel foglalkozik. Ez a párbeszéd megmutatja, hogy a kormányok mit végeztek el. A jelentésben nem tettünk rangsorolást, tehát nem rangsoltuk a különböző országokat, ezt majd lehet, hogy később megtehetjük a kérdések során, és nem tettünk javaslatokat arra sem, hogy kiktől vonjuk meg ezt a kedvezményes bánásmódot. De az évek során nyilván láttuk azt, hogy nem feltétlenül úgy történtek a dolgok, ahogy történtek, de hát ez nem csak a GSP plusszal kapcsolatos, hanem a minden csak fegyvereket nem megoldása. Tehát ez a folyamat még csak most kezdődött önökkel szoros együttműködésben, és a gazdasági és szociális következményeket is még alaposan elemezni kell. Ugyanakkor az EU-nak erős jelet kell küldeni, és ezt tulajdonképpen már a múltban is megtettük Sri Lanka esetében, amely most újra a része a rendszernek. Nos, akkor az ellen, más részei a jelentésnek. Az Európai Unió lényeges pénzügyi segítséget is nyújt, például az ILO-nak, hogy segítsen nekik a monitorozásban a GSP országokban. 1,8 millió eurót költöttünk erre, és aztán van egy másik 4,5 milliós eurós költségvetési keret, amely egy három éves, három éves keretre vonatkozik a helyi civil társadalmi szervezetekre és az emberi jogi eszközökre. A civil társadalom bevonása számára volt egy civil társadalmi párbeszéd, 2017 júliusában, és most a gyakorlatunknak megfelelően a monitorozó missziók előtt és alatt segítünk a civil társadalomnak. Ez persze nem jelenti továbbra sem a végét a GSP plusznak, nyilván finomítjuk és monitorozunk, és a kérdéveknek a kialakítása is nagyon fontos, amelyet a GSP országoknak küldünk, hogy javítsunk a helyzeten továbbra is. Aztán mindegyik GSP Plus kedvezményezettet meglátogatunk a két éves monitorozási időszak alatt aztán olyan országok, mint Fülöp, a Fülöp-szigetek és Pakisztán szintén olyanokba is ellátogatunk. Fülöp-szigetek, Pakisztán, Kirgizisztán és Bolívia, ezek az országok lesznek, ahova ellátogatunk. Tehát az EBA e, e, nagyon fontos a bizottság számára, és önöknek is. Ez 49 e, országot érint, ahol a jelentésben rámutattunk, hogy meggyorsítottuk az elkötelezettségünket, Elsősorban három országban, Kambodzsában, Bangladesben és Myanmarban. Ez az a három ország, ahol még a tennivalók listán vannak feladatok, Látjuk már a lépéseinknek a hatását, a megerősített kötelezettségvállalás, a földhasználat, a cukornáddal kapcsolatban már mutat eredményeket, de megerősítjük a tevékenységünket. Aztán Myanmarban a humanitárius és az emberi jogi helyzet nagyon súlyos, az Európai Unió hosszú távú megoldást követel Rakisztán államban, és megfelelően a nemzetközi kötelezettségvállalásaiknak. Bangladesben pedig az EBA hozzájárult a új munkahelyek millióinak a teremtésében, elsősorban a ruházati iparban, ahol elsősorban nők dolgoznak, és ahol a munkajogi megállapodásokhoz ragaszkodunk azért, hogy a helyzet javuljon ebben az iparágban. Aztán ennek együtt kell járni az egyesülési szabadsággal és más szabadságjogokkal együtt hogyha az új megállapodások nem működnek Bangladessel, akkor megvizsgáljuk, hogy egy ideiglenes kivonulás bevessünk-e, de túl sok emberről van szó ahhoz, hogy ezt eldobjuk. Végül pedig a GSP az egy kiváló munkaeszköz az intézmények között, a bizottság, az LKS e és a parlament között, és ha megfelelően használjuk, akkor a kereskedelem fantasztikus eszköz lehet az emberi és a munkajogoknak a javítására. Nagyon örülök, hogy önök elkötelezték magukat emellett a célkötőzések mellett, és örömmel válaszolok a kérdésekre. Köszönöm. Remek. Most pedig Krisztel Leffler kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr és köszönöm, hogy meghívtak a mai eszmecserére a GSP Plus-ról és az egyéb kapcsolódó e, programokról. Ez e, már a második e, két éves jelentés, két éve is itt voltam, amikor az első eszmecserére sor került. Nagyon alapos ismertetőt kaptunk Józ Kortédól, arról, hogy mi történt az elmúlt két év során. Emlékeztetnék arra, hogy amikor 2016. februárjában az első GSP jelentés megvitatása kapcsán eljöttem, azt mondtam, hogy az óriási kihívásokra nem lesznek könnyű megoldások. A 27 alapegyezmény végrehajtása során ugyanis a partnerországaink komoly nehézségekkel szembesültek, és ez valóban nem volt egy egyszerű folyamat. Ez az összes partnerországra vonatkozik, olyan különböző országokra, mint Örményország vagy Pakisztán, csak hogy kettőt említsek. Ami azonban közös bennük a sokszínűségük ellenére, hogy kivétel nélkül mindannyian komolyan elkötelezték magukat, akár az intézmény, intézmények erősítése, vagy a vitás jogszabályok módosítása terén, és közös bennük az is, hogy egyik ország sem tökéletes, az ENSZ ILO felügyeleti testületei ezzel tisztában vannak, és évtizedek óta foglalkoznak a felügyelettel. Nem várják el azt az érintett országoktól, hogy egyik napról a másikra, vagy egyik évről a másikra százszázalékos megfelelésről tegyenek tanúbizonyságot, hiszen azt is, azt a kérdést is fel kell tennünk maguknak, hogy például az alapvető jogok tekintetében mi 50 évvel ezelőtt hol álltunk. Azt hiszem, hogy ha visszatekintünk a múltba, akkor elmondhatjuk, hogy nagyon hosszú utat tettünk meg közösen az Európai Unió égisze alatt is. Ami nagyon fontos éppen ezért, az az, hogy nem a könnyű megoldásra kell összpontosítani, hanem a vállalt kötelezettségek eredményes végrehajtására, a tartós erőfeszítésre, a haladás, az előrelépés érdekében, hogy haladjunk a teljes körű végrehajtás felé. Ezeket a kiváltságokat miért biztosítjuk? Nem azért, mert az európai menetrendet követjük, hanem azért, mert úgy gondoljuk, hogy a fenntartható fejlődés az egyetemes értékekre építve az, ami legjobban biztosítja a fenntartható, inkluzív fejlődést az érintett országokban és ezáltal jobb partnereké válhatnak, azért mert a saját népek, népük szempontjából is jobb társadalmaká válnak. Ez vonatkozik a munkavállaló jogokra, a civil társadalomra, erőfeszítésekre van szükség a nemek közti egyenlőség, illetve a korrupció elleni küzdelem terén. Ha ezen lépések nem történnek meg, akkor a változás sem konszolidálódhat. A legjobb módszer tehát az, hogyha ezeket az alapvető pilléreket megerősítjük egy nyílt és inkluzív társadalomban. Tehát nem várunk el a GSP Plus-tól csodákat, ez nem egy gyógyír, egy varázsszer, és nem is egyfajta egyetemes eszköz, amelyet bárhol bevethetünk azért, hogy megreformáljuk a társadalmakat a világ bármely pontján. Egy tartós, fenntartható folyamatról van itt szó, amely által komplex kérdéseket tudunk orvosolni, összetett politikai és gazdasági körülmények között. A multilaterális keretre támaszkodunk az EU és a tagállamok együttműködésére, illetve különböző eszközökre, amelyeket együtt tudunk bevetni, összekapcsolva egy a tagállami és az, egy, az uniós szintet, holisztikus megközelítést követve, így ösztönözzük, bátorítjuk az országokat arra, hogy tegyenek lépéseket a változás érdekében. A GSP Plus valóban lehetőségeket teremtett, hogy kezeljük a munkavállalói jogokkal, illetve az emberi jogokkal kapcsolatos problémákat olyan országokban, ahol ezek nem voltak biztosítottak. A politikai párbeszéd is átfogóbb lett, Eh, hiszen a párbeszéd keretében az jó kormányzásról, a környezetvédelemről, az emberi jogokról és a jogokról is szó esik, és ez egyfajta emelő hatást válthat ki. Elég, ha megnézzük a Fülöp-szigetek példáját, ahol a közelmúltban a szenátus jóvá hagyta az EU Fülöp-szigetek partnerségi és együttműködési megállapodásának a ratifikálását, és ez minden bizonyal egy erősebb keretet biztosít, egy határozottabb platformot, hogy az emberi jogi párbeszédet is előmozdítsuk, amelyre oly nagy szükség van manapság, ha megnézzük, hogy az ország fő vezetője, milyen fő megválasztott politikusa milyen nyilatkozatokat tesz. A bolíviai alkotmánybíróság is a közelmúltban alkotmányellenesnek minősítette egy bolíviai munkajogi rendelkezést, amit mi éveken keresztül bíráltunk, és amely lehetővé tette tíz éves kortól a gyermekek foglalkoztatását. A kormányzattól több indokot hallottunk arra vonatkozólag, hogy ez miért eh, képezi a gyermekek eh, érdekét, de az alkotmánybíróság ezt alkotmányellenesnek minősítette, tehát ezáltal is szemléltethetjük, hogy a kitartó párbeszéd és az elkötelezettség által milyen eredmények érhetők el. A DG, a foglalkoztatási főigazgatóság monitorozó missziókon vesz részt, így nem csak a hatóságoktól kapunk visszajelzést, hanem a helyi civil társadalomtól, az emberi jogvédőktől, a szakszervezetektől, megvizsgáljuk így, hogy milyen előrelépések történtek, milyen lehetőségeket szalasztottak el, és hogyan lehet további változást előidézni. És eh, éppen ezért eh, nagy öröm számomra az, hogy az EBA két partnerországa is itt van most. Ők is eh, tanúskodhatnak arról, hogy milyen előnyökkel jár ez a megállapodás, és milyen felelősséggel is jár hogy az alapvető emberi jogokat, valamint a munkavállalói jogokat a vonatkozó egyezmények alkalmazását hogyan lehet védeni. Egy vítosz az, hogy az EBA preferenciái mindenki számára elérhetőek, a legrászorulóbb országok számára biztosított ez, ugyanakkor felelősséggel is jár mindez. Az ENSZ és az ILO ahogyan azt a rendeletben kidolgozta, valamint az EU is e célok elérés érdekében dolgozunk. Kevesebb, mint egy hét alatt a külügyi tanács, egy héten belül a külügyi tanács a kambodzsai helyzetet fogja megvitatni. A kambodzsai kormányzatnak meg kell hozni az összes szükséges intézkedést, hogy biztosítsa azt, hogy a politikai környezet, amelyben az ellenzék, a média és a civil társadalom szabadon működhet, ez biztosított, és védett legyen, főleg a soron következő választásokra tekintettel. A GSP rendelet fényében folytatjuk az együttműködést, ahogy a külügyi, a főképviselő is elmondta, valós és tartós előrelépést szeretnénk tapasztalni. A külügyi tanács ugyanígy utal majd a Myanmari helyzetre is, ugyanis a hatóságokat tudják, hogy a kereskedelmi preferenciák az EBA keretében összefüggnek az alapvető emberi jogoknak való megfelelés, megfeleléssel. A rohingya menekült válságot és a, ennek súlyos emberi jogi következményeit orvosolni kell, mi eredményes és átlátható fellépésre számítunk a miamari hatóságoktól. Ugyanakkor a mai vita nem a preferenciák visszavonásáról kellene, hogy szóljon, hanem arról, hogy hogyan tudjuk támogatni az országokat, hogy a szükséges változásokat végrehajtsák. Ezen preferenciák a legrászorulóbb és legsérülékegyebb országok megsegítésére szolgálnak, hogy előrelépjenek, és javítsanak helyzetükön. Nem férhet kétség ahhoz, hogy a bizottság és a főképviselő is megteszik majd a szükséges lépéseket, hogy visszavonják vagy felfüggesszék a preferenciákat, amennyiben erre nem lesz más lehetőségünk. Nem azt kérjük, hogy az érintett országok ezt Európa, ezek lépéseket Európa érdekében tegyék meg, azért, hogy hozzáférjünk a nyersanyagaikhoz vagy a piacaikhoz a preferenciákért cserébe, hanem azért tesszük ezen lépéseket, mert véleményünk szerint az eszköztárunkban ez egy olyan eszköz, amelyet felhasználhatunk ahhoz, hogy elősegítsük az ott élő emberek érdekében a fejlődést. 2016-ban utaltam arra, hogy a következő monitorozó időszakra nézve a az érintett országok felelősségvállalását fokoznunk kell. Azt hiszem, e tekintetben jó eredményt értünk el. A helyszíni végrehajtás azonban továbbra is egy kihívást jelent. Az intézményekkel és a nemzetközi közösséggel való együttműködés megtörtént a múltban is, de a monitorozott testületek gyakran további erőfeszítéseket kell, hogy tegyenek. 2016-ban azt is elmondtam, hogy a bizottság és a külügyi szolgálat továbbra is hangsúlyt helyez prioritást élvező területekre, és együttműködik az érintett országokkal, az érintett felekkel, az Európai Parlamenttel is, hogy kellő felügyeletet biztosítsunk, és mindenki felelősséget vállaljon ebben a folyamatban. Remélhetőleg önök is úgy ítélik meg, hogy kitértünk a lényegi kérdésekre. A monitorozó misszióink során célzottabb és pontosabb teljesítménykritériumokat szeretnénk alkalmazni. A GSP Plus által kedvezményezett kormányzatok számára jelezzük, hogy készek vagyunk visszatérni, hogy támogatást nyújtsunk, ugyanakkor számon, ugyanakkor elszámoltathatóságot is fontosnak tartjuk. Fülöp-szigetekre, Pakisztánba, Bolíviába és Kirgizisztánba is szervezünk monitorozó missziókat, az érintett kormányokat tájékoztattuk, és a látogatások előtt önökkel is egyeztetünk, valamint a látogatásuk után az eredményekről. Lesznek ebbé a monitorozó missziók is, de most még túl korai lenne, hogy erről további részleteket nyújtsak, már ami a menetrendet illeti, és elnézést kérek, hogy ez az eladásom ilyen hosszúra sikeredett. Köszönöm szépen, de természetesen Bangladesről is beszélnünk kell, ez egyértelmű. Most pedig Fjellner úrnak a jelentéstevőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és örömmel látom azt, hogy sokan kívánnak részt venni ebben a vitában ma. Jó lenne kijelenteni azt, hogy a GPS fontos része a kereskedelmi Eh, jó feltereket ad ahhoz, hogy a gazdaságokat beindítsa, ahol kihívások, illetve lehetőségek is rejlenek. Ugyanakkor az jó irányítás alapjait is le lehet ezzel fektetni, és pontosan ezt próbáljuk elérni a legtöbb kereskedelmi politikában, hogy a megfelelő munka eh, körülményeket, az emberi jogokat, eh, környezetvédelmi feltételeket szabjunk. Tehát mondhatnánk azt, hogy ez a koronaikszerek korona ékszere ez a GPS plusz. A 27 egyezmény által átadhatjuk az értékeinket, de a szabad kereskedelmet is támogathatjuk. Szerintem ez az a felállása, amit mindannyian szeretnénk a kereskedelmi politikában. A GPS Plus ezt bizonyította, hogy erre képes, és hogy hatékony tud lenni. Van egy dolog, amit azonban gyakran elfelejtünk, és szeretném kihasználni ezt a lehetőséget arra, hogy emlékeztessek arra, a GPS fontos az európai gazdaság számára is. 62 milliárd euró értékű exportról van szó 2016-ban, vagyis ez hasznos a fogyasztók számára is, ugyanakkor az ugyanennyire fontos, ami fontosabb az európai vállalatok számára, amelyek értékláncokat hoznak létre, és a további értékesítést érnek el. Az, hogy a bizottság tud segíteni, én nem találtam meg az arra vonatkozó adatokat, hogy mennyi vámot tudunk ezzel megtakarítani. Ez jó persze a GPS-ben részül országok számára és Európa számára is. Érdekes lenne látni azt, hogy mennyi értéket sikerült így létrehozni, amit egyébként vámként kellett volna kifizetni. Az USA viták kapcsán láttam, bár ők most éppen felfüggesztették ezt a fajta vitát, 860 millió dollárt értek el megtakarítás tekintetében, hogyha a mi GPS rendszerünk sokkal nagyvonalúbb lenne, vannak érzékeny termékek ebben a rendszerben, például a textil, vagy itt van még a mindent, csak fegyvereket nem. Hongkongban is beszéltünk erről. Beszéltünk arról, hogy a mindent kivéve fegyver látni az egész világra, szerintem mindenképpen um, büszkének kell lennünk. Van néhány kérdésem a jelentéssel kapcsolatban. Az első a felhasználási ráta. Úgy tűnik, hogy ez magasabb a Everything But Arms Schemes esetében. Kíváncsi vagyok arra, hogy um, milyenek az okabizottság szerint. Én úgy vélem, hogy lehet, hogy más a származási útvonal, de megvizsgálni a kettő között az eredet szabályokat. Én nem látom, nem értem, hogy miért van ilyenfajta különbség. Azt láthatjuk, hogy sok ország kerül a ö, rendszer alól, ez jó, azt jelenti, hogy ezek az országok fejlődnek, és ez a rendszer ö, működőképes de hogy tudjuk azt garantálni, hogy sima az átmenet? A bizottságnak van egyfajta stratégiája arra, hogy az országokat a GPS rendszerből eh, kivegye a bilaterális eh, szabadkereskedelmi megállapodások által. Hallhattuk, hogy Pakisztánban is van egy ilyenfajta elgondolás, egy ilyenfajta átmenet irányába. Hogyan tudjuk ezt mi megkönnyíteni? Persze jó azt mondani, hogy áttesszük majd az FTA-ba, de láthatjuk ezt a vietnámi esetből, hogy mi történik a, az, a Rules of Originnal. Ugyanis itt mi értékláncokat hozunk létre, amelyek nagyon fontosak a gazdasági fejlődés számára, de hogyha áttérünk az FTA-ra, akkor teljes másfajta eredet szabályok vannak, amelyek az értékláncot torzíthatják. Itt van Vietnám. Itt itt gondok lesznek, ha az FTA életbe lép a textilipar tekintetében. Hogyan tudjuk azt elérni, hogy surodásmentesen történjen ez a jelenlegi rendszerrel? Szeretnék egy dolgot még elmondani a kollégáknak a vita előtt. Emlékezzünk arra, hogy a kedvezményezett ország egyike sem Norvégia. Hogyha Norvégiáról lenne szó, akkor nem lehet GPS, vagy GPS Plus, vagy bármi, csak fegyvert nem. Erre nem lenne szükség. Nem megfelelő a végrehajtás, és uh, ezen kell munkálkodni, és pont azért kell a GPS, illetve a GPS Plus rendszer ugyanis párbeszédet kell létrehoznunk, egy eredményre kell koncentrálnunk, és arra kell koncentrálni, hogy legyen elkötelezettség és előrelépés. Ha nincsen se elkötelezettség, se pedig eh, előrelépés, akkor eh, gond van, mert akkor a végrehajtás sem elegendő. Ennyiben hagyom, nem szabad olyan magasra emelni a lécet, hogy az minden, hogy utána mindenki rosszabb helyzetbe kerüljön. Köszönöm szépen az ennyi jelentéstevők, Alessia Moszka az SND részéről. Köszönöm szépen, köszönöm ezt a lehetőséget, hogy beszélhessünk erről a nagyon fontos témáról. Ez szükséges is, figyelembe véve a határidőket. Először is Szeretnék arról beszélni, amit hallhattunk, utána pedig David Martinnek szeretném megadni a lehetőséget arra, hogy beszéljen a részletekről. Úgy vélem, hogy a GPS esetében mindenképpen az EU hitelességéről van szó, egy olyan eszköz ez, amely óriási potenciálokkal rendelkezik, másrésztről viszont úgy vélem, hogy eh, ha nem vagyunk képesek arra, hogy ezt az eszközt a továbbiakban javítsuk, ha nem sikerül elérnünk azt, hogy itt eh, csak a GPS végrehajtásáról van szó, hanem, hanem itt nem sikerül elérnünk igazi eh, javításokat a feltételek tekintetében, akkor fennáll a veszélye annak, hogy az Európai Unió kereskedelmi politikája veszélybe kerül. Az a veszély is fennáll, hogy pontosan az ellenkezőjét érjük el annak, amit szeretnénk, tehát egy negatív fejlődés fog létrejönni a munkavállalók, illetve az európai standardok tekintetében. Hogyha egyrésztről csökkennek a vámok, akkor azon kell lennünk, hogy legyenek munkavállalói jogok, környezetvédelmi standardok is, mert különben az egész hátrányos lesz mind az Európai Unió belső piacra, mint pedig a munkavállalók számára. Tudom, hogy egy nagyon lassú, fokozatos folyamatról van szó, nagyon fontos geopolitikai megfontolásokra is szükség van, de nagyon fontos az, hogy szorosak legyenek a kapcsolatok. Hogyha nincs, ha nem lenne egy ilyenfajta kommunikációs csatorna, mint a GPS program, akkor másfajta partnerekhez fordulnának ezek az országok. Tehát ezekre is gondolni kell, de az is szükséges, hogy minden erőfeszítést megtegyünk azért, hogy ezek a programok a lehető leghatékonyabbak legyenek. Hogyan kellene eljárnunk? Néhány pontot már kiemeltek. Nagyon fontos az azonban, hogy legyen egy ellenőrzési program, ahol a különböző valóságokat figyelembe veszik, ahol ezeket egyesítik, azért, hogy el lehessen kerülni azt, hogy itt átfedések legyenek. Másrésztről azt sem szabad, hogy hézagok alakuljanak ki. Az is lényeges, főként amiatt, hogy 2023-ban kiterjesztik ezt a programot, meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy nem lehetne-e már most kötelező úti terveket létrehozni, azért, hogy lássuk azt, hogy mit lehetne tenni az egyes országokban. Tudjuk, hogy olyan országokkal állunk szemben, ahol gazdasági és szociális fejlemények vannak, amelyek nagyon öm, különbözőek, és nincs egyfajta egységes recept mindenki számára. Meg kell találnunk a mechanizmusokat, amelyek az egyes esetekben megfelelőek. Ott kell beavatkoznunk, ahol arra a leginkább szükség van. Ezek az úti tervek, amelyek ha kötelező érvényűek lesznek, akkor ezek egyfajta megkülönböztetést is jelenthetnek a tagállamok részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uh, uraim, az ALDE árnyék tevőnk Lalont asszony nevében szeretnék néhány megjegyzést tenni. Patricia köszönetet mond az Európai Bizottságnak eh, ezért a jelentésért, illetve eh, az elmúlt két év munkáért. Összességében pozitív az értékelés, működik a rendszer, segíti a kedvezményezett országok gazdaságának eh, beindítását, jobban kiemeli a különböző emberi jogokat. Vannak olyan területek, ahol még javítani kellene, és eh, ebben a tekintetben Patricia javasolt néhány dolgot. Értékelni kell az exportokat, és itt sokkal pontosabb részletekre van szükség, főként az exportok jellegéről, arról, hogy ki húzott leginkább ebből hang, hasznot, és hogy milyen hatása volt ez a kedvezményezett országokra a jelentő, a, az egyik jelentéstevő tudja, hogy ez nagyon um, hosszas folyamat lenne, és lehet, hogy a bizottságnak nincs is ehhez meg a, az erőforrása. Mégis fontosnak tartja azt, hogy pontosabb adatok álljanak rendelkezésre ezen kívül. A feltételességi rendszer, a szociális standardok, emberi jogok tekintetében jelenleg a GPS Plus-ra koncentrálnak ennek során, jó lenne, hogyha lenne egyfajta feltételesség a GPS, illetve az IBA e esetében is. Az úti tervek segíthetnek az országok előlépésének értékelésében, és segíthetnek abban, hogy jobban bevonják a kormányokat. Az egyik modell lehetne például az, amit Bangladesh számára létrehoztunk. Utolsó kérdés, kérés, jobban kellene formalizálni a az ngo szerepét a monitorozásban, létre kellene hozni egy három oldalú párbeszédet, bevonva a hatóságokat, a bizottságot, illetve az ILO-t. Köszönöm. E Köszönjük szépen GUE nevében. Köszönöm szépen. Én Lola Sánchez nevében beszélek. Nyilvánvalóan a GSP Plus rendszernek a hatékonyságát növeked, növelni kell. Ahányszor beszélünk róla a kedvezményezettekkel, akkor azt halljuk állandóan, hogy nagyon sok tennivaló maradt még. Azt hiszem, hogy ez a mi rendeletünkkel kapcsolatban is vonatkozik, tehát nagyon sok mindent kell tenni, hogy hatékonyá tegyük a GSP plusz rendeletet. Amikor a partnerek helyzetét megvizsgáljuk, akkor nem csak egy pillanatfelvételt kell tenni, hanem az, erőfeszítéseken is javítani kell. A 27 alap megállapodás állapotokban kapcsolatban, ezeket nyilvánossággá kellene tenni, tehát ne csak mi, hanem a helyi szervezetek és a civil társadalom is világosan láthassa el ezeket. A büntetés problémás, mert lehetővé kellene tenni, hogy fel lehessen függeszteni a rendszert. Lehet-e részleges büntetéseket alkalmazni? Például, hogy bizonyos célsorokban felfüggesszük a, ezt a, ennek az alkalmazását. Meg tudják-e magyarázni, hogy mi a különbség a GSP Plus és a EBA rendszer közötti monitorozásban? Végül pedig az értékeletes, tehát a partnerországoknak a jogosultságát nem csak a világbank osztályozásának megfelelően kellene tenni, hanem az országok közötti egyenlőtlenségek figyelembevételével is a fenntartható fejlődés szempontjából ez nagyon fontos, mert hogyha az egyenlőtlenségeket az egyik változóként tudjuk figyelembe venni, akkor tudjuk megfelelően igazítani az előnyöket a többi e, e, országokhoz. Most pedig Hollandra fordítom. Szeretném szeretnék azokról a feltételekről beszélni, eh, amiket láttam. Tavaly Sri Lankában voltam, és láttam, hogy az emberi jogok azok nem luxus eh, cikkek. Az emberek eh, elvesztik életüknek több évét, mert megfélemlítik őket, és szeretném, hogy mindenkinek egyenlő esélyeket biztosítsunk. Köszönöm szépen, Hautala. Köszönöm szépen, elnök úr nagyon fontos és valóban megfelelő időben tert beszélgetés, mert nagyon fontos, hogy a GSP és a, az EBA megfelelően legyen alkalmazva a különböző politikai célokra. Egyet értek Fjellner úrral, hogy nagyon fontos a GSP plusz a vállalkozások, a vállalatok számára, mint ahogy a bizottságtól is hallottuk, hogy milyen hatalmas import mennyiségekről van szó a kedvezményezett országok részéről. Ugyanakkor azt is mondtuk, hogy meg kell értenünk, hogy hogyan tudunk segíteni a vállalkozásoknak az átláthatóság és a fenntarthatóság szempontjából az értékláncban. A a kereskedelmi preferenciák rendszerében meg kell vizsgálnunk, hogy az Európai Unió hogyan tud javítani az értéklánc fenntarthatóságán. Mint ahogy láttuk az előző években is, az európai fogyasztók egyre inkább tudatában vannak annak, hogy az általuk fogyasztott termékeket hogyan állítják elő az Európai Parlament megfelelő úton jár, amikor kötelező, kellő gondosságot kér az európai vállalatoktól, akik az Európai Unión kívül működnek ez a, a kereskedelmi preferenciák rendszerével együtt egy nagyon hasznos eszköz lehet. De az Európai Bizottságtól még várjuk, hogy reagáljon ezekre a kérésekre, tehát erre a kötelező kellő gondosságra. Közben a GSP Plus nagyon fontos eszköz lehet arra, hogy az e- ipar, például a, a divatipar az én országomban számára, akik azt mondják, hogy az Európai Uniónak használnia kellene minden erejét, hogy a munkaügyi helyzeten javacs, jav, jav, javítson például olyan országokban, mint Banglades. Nyilvánvalóan vannak más eszközök is, a fenntarthatósági megállapodás Bangladessel, amely kiváló eszköz, de ezeket az eszközöket talán össze kellene fogni, tehát például a kereskedelmi preferenciákat és az önkéntes megállapodásokat. Végül például az ösztönző vagy elindító mechanizmusok kérdése. Sri Lankában például felfüggesztettük ideiglenesen a GSP pluszot, azt most már újra bevezették, mivel javítottak a feltételeken. Ugyanakkor meg kellene vitatni hogy mikor lépik túl a végső határt, tehát a vörös vonalat. És ez a Myanmarral kapcsolatos kérdésemhez is fogható, mert amikor népírtás következik, vagy a, következik be, vagy pedig ehhez hasonló tevékenységek, az akkor azt jelenti, hogy például a Myanmar túllépett ezen a végső határon, a vörös vonalon. És itt van a nagykövet úr. Tehát azt hiszem, hogy szükség van az ilyen fajta vörös vonal meghúzására. Köszönjük, té, köszönjük és már úr. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm szépen elnök úr. Először is nagyon súlyos kérdésről van szó, nagyon sajnos, hogy, hogy két kolléga is utalt Sri Lankára. A Sri Lanka szerencsétlen döntés volt a bizottság részéről, egyrészt mert a német kormány hál' Istennek még Merkel kancellár asszony még mindig nem tudott kormányt alakítani, és részben a brit kormánynak is a hibája. Tehát ezt nem szabad precedensnek látni. Miért kellene az embereknek szenvedni azért, hogy a politikai nézeteket és látszatokat elegessék ki az európai politikusok nézeteit. Egy egyszerű kérdésem van a GSP és a GSP Plus és az EBA különböző kereskedelmi megállapodások formái. Azt hiszem, hogy ezek együtt 80 vagy akár több és ezt a bizottság a képviselője megerősíthetni. A bizottság megerősíti-e, hogy a GSP, GSP Plus ebbe a kereskedelmi megállapodásokban van-e az emberek szabad áramlásáról való záradék? Most akkor pedig Hidasz úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék egy kérdést feltenni Bolíviáról amikor mm, az andoki országokkal, Kolumbiával, Peruval aláírtuk a megállapodást. Annak idején Ecuador és Bolívia ezt nem írták alá, feltételezhetően talán politikai okokból is. Helmut Scholz kollégámmal többször beszéltünk erről, aztán végül Ecuador a szabadkereskedelmi megállapodást aláírta, és szeretném tudni, hogy Bolívia készen áll-e arra, hogy csatlakozzon az andesi országok csoportjához, vagy továbbra is a GSP Plus rendszerébe fog tartozni. Hogyan vélekednek erről? Helmut Scholz. Helmut Scholz. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék a bizottságnak, a külügyi szolgálatnak ezen informatív áttekintésért köszönetet mondani. Ugyanakkor el kell gondolkodnunk arról is, hogy a különböző eszközök politikai koherenciájáról GSP, GSP plusszal és az EBA-val, tehát a kereskedelmi eszközök struktúrájáról beszéljünk-e. Azért mondom ezt, mert az egyik nyilván helytálló, és ezt az előadó is elmondta, Pontosan meg kell néznünk, hogy a jogalkotás, a kormányzás terén mi a helyzet, ugyanakkor a kormányzáshoz kapcsolódó szabályoknál milyen az a végrehajtás, tehát olyan kérdésekre gondolok, amelyek tényleg foglalkoztatják az embereket, amikor az EU-val való kereskedelempolitikáról beszélünk. Ezt jobban ki kellene talán dolgozni. Példa, Afganisztán, EBA, ott vannak ugye a szabályok Afganisztára vonatkozóan, ugyanakkor egy ugyanakkor biztonságpolitikai szempontból támogatjuk Afganisztánt. Biztonságos származási országnak minősítették, noha valójában manapság senki sem akarja, hogy oda toloncolják ki a biztonsági helyzet miatt. De ez összefügg azzal, hogy a gazdasági helyzet hogyan javulhat. Tehát úgy gondolom, hogy a koherencia itt elég egyértelmű. A második gondolat. A GSP-GSP plusz EB a kereskedelmi eszközeit a méltányos kereskedelemmel nem tudnánk ezt szorosabban összekapcsolni. Amikor itt a fair trade-ről beszélünk, arra gondolunk, hogy hogyan kerül sor az előállításra, a gyártásra, illetve a kereskedelemre, tehát a végrehajtást egyfajta benchmarkként kezelhetnénk. És még egy kérdésem volna a Fülöp-szigetekről. Azt hiszem, hogy két év előfler úrral beszéltem erről. Már akkor is elég drámai volt a helyzet. Igazából nem látom azt, hogy javult volna a helyzet. A kábítószer kereskedelem vagy a fegyvertartás elleni jogszabályok amelyeket a jelenlegi Fülöp-szigeteki elnök jóvá hagyott. Azt hiszem, hogy ezekről a kérdésekről túl enyhén fogalmaz a jelentés, egy kicsit határozottabban kellett volna fogalmazni, és végül Karim úr. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni az állandó jelentéstevőt Christopher Fellnernek hogy mindig nagyon mélyreható és átfogó áttekintését ad a helyzet, általános helyzetről. És amikor ez kereskedelmi ügyekről szól, akkor az bizonyos ke, ke, szűkebb rátekintést akar, tud csak adni. Épp ezért köszönjük az erőfeszítését. Remélem, hogy a biztos, a biztos asszonynak tagállamoknak átadják azt, hogy mennyire hiányzott nekünk, nagyon szeretjük, de értjük, hogy miért nem jött el, és nagyon nagyra értékeljük a kapcsolatunkat vele. Nagyon röviden. Az egyik legfontosabb kérdés, amelyel kapcsolatban meg tudtuk győzni a kollégáinkat, hogy bevezessék a GSP, GSP plusz rendszereket, az volt, hogy ez egy platformot nyújt arra, hogy hogyan tudunk a harmadik országokban a normákat növelni, a standardokat növelni. Nagyon örülök, hogy ez egy általános alapot biztosít most, és egy olyan platform, amelyeknek alapján tudjuk az érveinket megerősíteni az állampolgárok közvetlen képviselete mindig is egy nagyon fontos követelményünk volt, ezzel tudjuk a standardokat nevelni különböző módokon. Most jöttem vissza Bangladesből, és az egyik állandó probléma ott, különösen a gyártóktól és az ellátóktól az, az árak a nyomása, a, amely az igényeknek, a keresletnek megfelelő. A mázsok túl keskenyek ahhoz, hogy szállítani tudjanak, és épp ezért ez a nagy nyomás. Tehát értem azokat az érveket, a számításokat, amelyeket bemutatnak, tehát hogy a vásárok azok a legalacsonyabb számokkal jönnek hozzájuk, és nagyon kis az árrés, amelyben meg tudnak felelni a mi követelményeknek. Épp ezért a természetes reakció erre az, hogy, hogy jellejem nyomják a standardokat. Tehát tudunk-e valamelyen módon segíteni ezeknek a vásárlatnak, hogy át felülvizsgálják a folyamataikat. Tehát, hogy, hogy hogyan tudnak együttműködni jobban a mi céljainkkal. Ez milyen már a kapcsolatban? Az én csomagom és másoké, és tehát a postaládánk tele van levelekkel azon állampolgároktól, hogy egyrészt etikus módon akarunk kereskedelmet folytatni, de hogyha ma nem lépünk, akkor mikor fogunk lépni? Nagyon szépen köszönöm. Most pedig négy vendég következik. mindegyikük 5 percet kap, utána pedig az állandó jelentéstevő az, az ASEAN országokkal kapcsolatban David Martinnal fogja az ő szempontjait eh, ismertetni a három említett eh, országokkal kapcsolatban. Tehát a Fülöp-szigetek, Kambodzsa és Myanmar képviselői következnek, a, ezek azok az országok, amelyek mind GSP vagy az EBAL, tehát a fegyverek kivételvel mindent rendszerből részesülnek. Kritikus hangokat hallhattak Fülöp, a Fülöp-szigetekkel kapcsolatban a kábítószer kereskedelem elleni harcról, Kambodzsával kapcsolatban a demokratikus alakulás, átalakulásról, és Myanmarról is. Tehát akkor most Ellen a Fülöp-szigetekről fog beszámolni öt percben, ahogy ő látja a dolgokat. Köszönjük szépen Langan úr, a INTA elnöke, európai parlamenti képviselők, hölgyeim és éreim, mindenkit szeretettel üdvözlök az EU. Fontos kereskedelmi partnere, majdnem 16 milliárd euróban az EU-nak. Az export 33%-kal növelkedett 2017-ben, ebből 3,1 milliárd USA dollár a GSP Plus használnak köszönhető, amelyet már három év óta élvez a Fülöp-szigetek. Az EU-s kereskedelem majdnem két milliárd eurót ért el 2017-tel. A GSP Plus segítségével nagyon sokan bizakodunk abban, hogy a Fülöp-szigetek fent tudja tartani ezt az erős növekedést 104 milliós hazai piacon. A GSP Plus az nem csak egy nagy, a, a nagy vállalatkozásokról szól, hanem a, a elsősorban a KKV-knek adott hasznot, amely 98%-át jelentik a Fülöp-szigetekben bejelentett vállalkozásoknak, és milliókat alkalmaz a Fülöp-szigeteken, megélhetést biztosítva az egész országban a közösségeknek. Csak egy példát adnék, innen Lenaudal Nortében, a Mindanao szigeten északi részén kokuszt termel, amelyet a gazdaságokban alkalmaznak. Ez nem csak az EU-ban talált piacra, hanem exportolni is tudott fenntartható módon. És a közösség így el tudta kerülni a vallási szélsőségeket. A GSP Plus nem csak egy kereskedelmi megállapodás a fizetések az EU között, hanem ez mutatja, hogy több évtized óta szoros partnerségben tudtunk együttműködni. Mint ahogy Leffler úr rámutatott, múlt hónapban egy kereskedelmi megállapodást kötöttünk az EU és a Fülöp-szigetek együttműködését illetően, amelyet az elnök ratifikált. Várjuk a mélyebb együttműködést a kereskedelemben, a beruházásokban, a fent tartható fejlődés, emberi jogok, terrorizmus elleni harc és az FTA tárgyalások során. A kapcsolatunk nem csak két oldalú, hanem az ASEAN szintjén is találkozik egymással ez a partnerség. Az Európai Tanács elnöke, Donald Tusk nem csak elment az ASEAN ülésére Manileában szeptemberben, hanem az elnökünk, aki az ASEAN elnöke is volt, meghívta a Tusk urat ebédre a kelet-ASEAN csúcsülésre. Ez a legmagasabb szintű képviselet, amelyet eddig tettek az ázsiai csendes óceáni régióban. Nyilvánvalóan a kihívások a kapcsolatunkban, ugyanakkor állandó párbeszédet folytatunk. Ezért az elnökünk a szenátus korábbi elnöket, Gara urat különleges képviselővé nevezte ki az Európai Unióhoz tavaly májusban. Talán emlékeznek rá, hogy a kereskedelmi miniszterrel együtt ide látogattak tavaly szeptemberben. Örülünk, hogy az új EU nagykövetet is kinevezték, és áprilisban veszi fel a hivatalát Brüsszelben Eh, José de Vega, Ivega eh, eh, úrról van szó, aki a korábbi mexikói nagykövet, nagykövet egy rangú diplomata. A GSP ország országoknak még nagyon sok kérdést kell megoldaniuk, mint például a munkajogi kérdések. Ugyanakkor a kihívásoknak megfelelünk, és a jövő évi Monitoring Plus gyakorlatot is várjuk, és az idei év első fél évében lévő ellenőrzést is. Ugyanakkor szeretném kérni, hogy ne felejtsenek el bennünket, hogy a, mivel a Fülöp-szigetek az egyik legélénkebb demokrácia a világon, a végrehajtó, az igazságszolgáltató és a törvényhozó ágaik a megfelelő fékek és, és ellensúlyok rendszerében működik mi nyitott társadalom vagyunk, ahogy a brit filozófus jelezte, eh, hiszen a társulás szabadságát eh, eh, tiszteletben tartjuk, és erősek a demokratikus hagyományok elköteleztük magunkat a jogállamiság mellett, és osztjuk minden demokratikus országgal a nézeteket. Most pedig a kambodzsai nagykövet kapja meg a szót. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Amen. Uh, first of all, I would like to express my... Először is uh, szeretnék mm, elmondani, mennyire hálás vagyok azért, hogy az Európai Unió sok segítséget nyújt Kambodzsának, többek között a több éves uh, indikatív program által, és segítenek a különböző reform folyamatokban, amelyeket sajnos felfüggesztettek, a mindent, csak fegyvereket nem, illetve a GPS keretén belül támogatnak bennünket. Amikor a minden csak a fegyverekről programról beszélünk, akkor azt láthatjuk, hogy az ennek nem mm, volt jó hatása, 2016-ban az EU-ba irányuló exportunk 6 milliárd USA dollárra rugott, az EU-ból pedig kevesebb volt, a behozható 5 millióra rugott ez. A ráta az EU-ba induló export növekedett, és az EU-ból jövő import pedig 23%-kal növekedett. Az ebből származó haszon az nem csak a kormányhoz megy, hanem a dolgozókhoz, a szegényekhez, Egészen idáig ezer textilgyár van, ez 700 ezer embert foglalkoztat, 90%-a ezeknek a dolgozóknak nő, tehát eh, nem csak eh, hogy számukra előnyös ez, hanem a gazdaság számára is összességében a GDP 7%-os növekedés mutatott, csökkent az infláció és a szegénység is. Ebben a kontextusban tehát, hogyha az EU visszavonja a Kambodzsával szemben a tarifa preferenciákat, akkor ennek a hatása a nőkre nézve, a dolgozókra nézve lesz eh, magas. A földvita. Van egy olyan bizottság, amelyet már többször ülésezett, évente egyszer szoktunk találkozni, Brüsszelben lesz most találkozó majd, itt Brüsszelben találkozunk majd március 12-14 között, hogy megoldjuk a földvita kérdését, három tartományban. legutóbbi találkozó január 19-én volt a miniszter, amely a földhasználattal foglalkozik, kijelentette, hogy el kell küldeni azokat a panaszokat, amelyek a földvitára vonatkoznak a minisztériumnak, A minisztérium kapcsolatban van a civil szervezetekkel, a minisztérium pedig jelentést készít arra, hogyan kívánják megoldani ezt a problémát. About the political, uh... Ami a politikai kérdéseket illeti Kambodzsában, három dokumentum van, amelyet szeretném most önöknek közreadni, elnök úr. Általános választások lesznek Kambodzsában. Július 29-én ez évben. Commit to, committed to pursuing the multi-party democracy. Kambodzsa elkötelezett a több párti demokrácia irányába, az alkotmányosság irányába, és az irányába, hogy igazságos, szabad, rendes módon lehessen megtartani a választásokat, amelyet egyébként a kambodzsai alkotmány is ö, leszögez. Thank you. Milyen már képviselője következik? Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Megtiszteltetés számomra az, hogy itt lehetek és beszélhetek a milyen már nagykövetség nevében, a nagykövetünk nevében. Köszönöm, hogy ezt lehetővé tették Sajnálatos módon a nagykövetnek sürgős operáción kellett átesnie, jobban van már, de továbbra is kezelésre szorul, és ezért én képviselem most őt. Először is szeretném elmondani azt, hogy mennyire hálás vagyunk az EU-nak azért, hogy számunkra lehetővé teszi az EBS rendszerben való részvételt, amely nagyon fontos az országunk szociogazdasági fejlődési szempontjából, főként a demokratikus átalakulás idején. A múlt évtizedekben a bilaterális kereskedelem az EU és Myanmar között a többi érintett ország szintje alatt volt. Visszavonták a kereskedelmi preferenciákat, illetve a GPS megállapodásokat. A Myanmari korábbi elnök 2001-ben reformok mellett kötelezte el magát a gazdaság eh, tekintetében. 2011 óta az EU és Myanmar újra felvette a kereskedelmi befektetési kapcsolatokat. Az EU az egyik támog- első támogatója volt ezeknek a változásoknak 2012-től kezdve. Tehát azóta milyen már része a GPS-nek, kivéve a a fegyvereket, és kvótamentes exportban részesül az EU e, piacokra. Ez e, előnyt jelentett számunkra. már hét e, legnagyobb kereskedelmi partner az EU, viszont itt többet el lehetne érni az 52 millió itt élő számára a, Kambo- a mári kormány és reformokat kívánni rajtani társadalmi, gazdasági szempontból. Javítani kívánjuk az infrastruktúrákat, modernizáljuk a mezőgazdaságot, és támogatjuk a KKV-kat. Támogatni kívánjuk a befektetéseket különböző területeken. A érték hozzáadást szeretnénk, szeretnénk a turisztikai szektort is fejleszteni. A befektető barát környezetet kívánunk kialakítani Myanmarban. A parlament új törvényt is elfogadott ezzel kapcsolatban 2016. októberében. bizonyára tudják, hogy um, koncentrált ránk a nemzetközi közösség, főként 2015-ben a választások során. Amióta az új kormány hatalomra lépett 2016-ban, eh, megpróbálták a megbékélést, a, a, a béke megszerzését elérni, és próbáltak az emberek szociogazdasági eh, szükségleteire koncentrálni. A béke megszertása nélkül nem sikerül ezeket a célokat elérni. Örömmel mondhatom el ma, hogy február 13-án két etnikai csoport írta alá a tűzszünet megállapodást, és így már tíz aláírója van ennek a megállapodásnak ezáltal próbáljuk megoldani a politikai problémákat a asztal mellett. Szeretném kihasználni az alkalmat arra, hogy közvetet mondjak minden barátunknak, az EU-nak, hogy támogatják a mári béke folyamatot. Tudjuk, hogy az EU kereskedelmi politikája segíti az emberi helyzetet az adott országban. Az új kormány és ezt tűzte ki célul. Egy, nem ezek az egyezményt írtunk alá a szociális jogokról. Két évvel később és aláírtunk egy hasonló egyezményt. Ez azt jelenti, hogy így állampolgáraink szociálgazdasági kulturális jogokat élvezhetnek diszkrimináció nélkül, nők, férfiak esélyegyenlőséget és támogatjuk ebben a tekintetben. 2013 óta Myanmar és az EU magas szintű politikai párbeszédben vannak, és ez is nagy figyelmet szentel a Myanmari demokratikus átállásnak. A következő napban lesz a következő fordulójának az emberi jogi párbeszédnek. Remélhetőleg, hogy mindkét fél majd gyümölcsöző vitát tud folytatni, beleértve a Rohingya kérdését is. Tudjuk, hogy a nemzetközi közösség aggódik ezen kérdések miatt, időbeli korlátok miatt, csak röviden szeretnék beszélni erről, milyen már megtette a szükséges lépéseket, hogy a kitelepített embereket visszafogadja. Előrelépést tettünk abban a tekintetben, és hogy aláírtunk egy megállapodást. Szeretném kérni a, meg, a lehetőséget arra, hogy elmondjam, hogy Bangladesbe látogatott a Myanmari belügyminiszter, hogy tárgyaljon a visszatelepítésről, és hogy megtalálja a határon rekedtek helyzetét megoldani. Ez ügynökségek, diplomáciai testetek a Világbank ezt holnap fogják értékelni, értékelik a helyszíni helyzetet, illetve a visszatelepítést. Köszönöm. Köszönöm szépen. Laura Batistin, aki a GSB Plus monitorozásának a szakértője 5 percben. A Democracy Reporting International német civil szervezet képviseletében jöttem ide. Olyan programokkal foglalkozom, amelyeket a DEFCO finanszíroz a GSP Plus országokban a civil társadalom erősítése érdekében. Az elmúlt év során az összes GSP Plus országban volt alkalmam ellátogatni, és szeretném megköszönni a bizottságnak, illetve a DEFCO-nak, a DigiTrade-nek az együttműködését, illetve azt, hogy külső megfigyelőként a kiküldetések során részt vehettem. Anélkül, hogy konkrétan részletezném a helyzetet, a civil társadalom helyzetével kapcsolatban szeretnék megosztani önökkel néhány aggályt, illetve öm, reményt, amely, amelyet a civil társadalmakkal való párbeszéd során kiemelhettünk. Három dolgot szeretnék kiemelni. Először is a civil társadalom szerepe a nyomonkövetési folyamatban csak néhány országban figyeltük meg azt, hogy van struktúrált és rendszeres konzultáció a civil társadalom szervezeteivel. Elhangzott az, hogy a felelősségvállalás milyen fontos, ez egy kulcsfontosságú elem, a civil társadalmi szervezetek bevonása ebbe a folyamatba különösen fontos, méghozzá két okból. Az egyik az, hogy a civil szervezetek olyan információt és adatokat tudnak szolgáltatni, amelyáltal a jelentésekben az űrt betölthetjük, például a fővárosokon kívüli vidéki térségekről, ahonnan nehéz az információt összegyűjtenünk, ők tudnak ebben segíteni a GSP Plus jelentésekben ezt kiemeljük, és a második indok, ami miatt fontos a civil szervezeteket bevonni a monitorozó folyamatba, az, hogy a legtöbb GSP Plus országban a civil társadalom működési tere korlátozott ott. Ez egy globális tendencia, több országban olyan jogszabályokat vezetnek be, amelyek által a civil szervezetek működését korlátozni kívánják. Az Európai Unió, mint nemzetközi partner, határozottan támogatja és védi az emberi jogvédők munkáját, ezért a GSP Plus rendszert, illetve eszközöket is fel kellene használnunk annak érdekében, hogy prioritást tulajdonítsunk a szólásszabadságnak, a gyülekezés szabadságának, olyan alapelveknek, amelyek mentén a civil szervezetek működhetnek a hazájukban. A második ok pedig a rendszer hitelessége. Egyetértünk abban, hogy nem várhatunk el csodákat, ebben azt hiszem egyetértünk. Itt egy folyamatról van szó. Ez a folyamat hiteles, kell, hogy legyen, az, ered, az eszközök eredményesek kell, hogy legyenek, és ezért javítanunk kell őket, és úgy gondolom, hogy legalább két dolgot kell megváltoztatnunk. Ez az ajánlás nem csak a civil szervezetek részéről, hanem európai civil szervezetek részéről is megfogalmazódik. Az egyik az, hogy specifikus úti tervekre van szükség, erről már hallhattunk, konkrét benchmarkok által javítható a monitorozás, a haladás felmérése, de az összes érdekelt fél ugyanazon cél érdekében tesz erőfeszítéseket. A második dolog pedig egy átláthatóbb mechanizmus, ami által a kedvezményezett országokban a meg nem felelést jobban mérhetjük. Ez egy kulcsfontosságú elem, amiről már szó esett, úgyhogy nem ismételném ezt meg. A harmadik ajánlás pedig a következő. A GSP Plus egyedülálló lehetőségeket teremt, hogy különböző érdekelt feleket, akik általában nem bíznak meg egymásban, és nem is beszélnek egymással, leültethetjük őket az asztalhoz, a kormányzatot, civil szervezeteket, emberi jogvédő szervezeteket. Nagyon nehéz őket leültetni az asztalhoz, hogy megvitassák ezeket a kérdéseket. A GSP Plus viszont ezt lehetővé teszi. Ezért arra ösztönözzük az EU-t, hogy az emberi jogokról az összes érintett féllel egyeztessen, főleg olyan országokban, ahol a párbeszéd a kormányzattal nehézkesnek bizonyul. Vannak ugyanis más érintett felek a kormányzaton túl, akik szintén előmozdíthatják a haladást, illetve a vonatkozó egyezmények alkalmazását. Következésképpen tehát úgy gondoljuk, hogy a GSP Plus egy nagyon hasznos, hatékony eszköz lehet, ami által javítható a nemzetközi standardok alkalmazása. Határozottan ajánljuk, hogy a civil szervezeteket jobban vonják be ebbe a folyamatba, az ösztönzőkbe, és az összes érintett fél aktív szerepvállására szükség van. Köszönöm. Köszönöm szépen. A Független monitorozó szervezetek, illetve az országok részéről, miután meghallgattuk őket, David, mi a véleményed állandó jelentéstevőként? Hát azzal kezdeném, hogy elég egyértelmű az, amit a bizottság elmondott, mint három ország, Myanmar, Kambodzsa komoly gazdasági előnyökre tett szert, és számunkra, ami talán még fontosabb, az, hogy a legszegényebb országok számára a GSP Plus rendszer gazdaságilag nagyon előnyös volt. Ha tehát úgy döntünk, azért mert mindhárom országban egyértelmű jogsértések következtek be, hogy lépéseket kívánunk tenni. Kérdés, hogy a legszegényebbekre nézve ez milyen következményekkel jár. Talán a Fülöp-szigetek az az ország, ahol a legösszedettebb, illetve legvegyesebb a helyzet, a GSP Plus-szal kapcsolatban a munkajog terén komoly előrelépés történt emberkereskedelem, nemek közti egyenlőség, oktatás, egészségügy terén. Itt mind az elmúlt évek során javulást tapasztalhattunk, ugyanakkor a kábítószer kereskedelem elleni hadjárat az elnök részéről, illetve az elnök nyilatkozatai az elmúlt évek, hónapok során több mint négyezer igazságszolgáltatáson kívüli gyilkosságra került sor. A szabadkereskedelmi beszélgetést, hanem is felfüggesztettük, de lelassítottuk az ország politikai helyzete miatt. A kérdés tehát az, hogyha a GSP pluszt visszavonnánk, kik lennének ennek a vesztesei, azt hiszem, hogy a legszegényebbek, a társadalom legszegényebb csoportjai, gyakorlatilag a kedvezményezettek egy harmada a halászati közösségekből származik, ők a legszegényebbek a Fülöp-szigeteken, a szegényebbek között is. Tehát azt hiszem, hogy nem hallgathatunk, ami a az önkényes kivégzéseket illeti, a Nemzetközi Bíróság is úgy döntött, hogy e tekintetben lépéseket tesz. Kambodzsa esetében attól tartok, hogy nem értek egyet a nagykövettel, ugyanis úgy döntöttünk, hogy nem fogjuk megfigyelni a kambodzsai választásokat, ugyanis semmilyen esély nincs arra, hogy szabad és igazságos választásokra kerüljön sor. A legfelsőbb bíróság feloszlatta a fő ellenzéki pártot, ami azt jelenti, hogy a demokrácia felé tett lépések gyakorlatilag nullával egyenértékűek, és ugyanez a dilemma, ugyanezen dilemmával állunk szembe, az EBA is felfüggesztése is a legszegényebbeknek fog ártani a nőknek, akik más megértési forrás nem találnak, de megint csak azt mondhatom, hogy nem hallgathatunk. Kambodzsa esetében a a földharácsolást is említette a bizottság és, a, és Kambodzsa is, ugyanakkor a hozzánk eljutó hírek arra utalnak, hogy multinacionális vállalatok szereznek az országban olyan földeket, amelyek korábban a legszegényebbek birtokában voltak. Kész kérdés tehát, hogy folytatjuk -e az eddigi helyzetet. Milyen már esete még bonyolultabb? A múlt héten jártam ott az Emberi Jogi Albizottsággal egy kiküldetésen, a kereskedelmi érdekeltségei miatt további programokon is jártam. Nagyon alacsony szintről indult a helyzet, hiszen 50 éven keresztül a nemzetközi közösség gyakorlatilag kizárta az országot. Most exponenciális növekedés figyelhető meg a GSP-nek köszönhetően. A textil ágazat, ami gyakorlatilag semmit sem exportált Európában, már 45%-os exportot mutat fel és a bizottság, valamint a fejlesztési programjainknak köszönhetően javulnak a körülmények az ágazatban. A Myanmari fél nem szívesen hallja, ha ezt mondjuk, de azt kell mondjuk, hogy gyakorlatilag két kormány van Myanmarban, egy katonai és egy civil kormány, és a civil kormány azt hiszem, hogy komoly kísérleteket tesz az emberi jogok helyzetének javítása érdekében, a munka jogi standardokat is javítani kívánja, ugyanakkor a civil társadalom részéről azt halljuk, hogy a katonaság büntetlenséget élvez, és ez különös tekintettel igaz a rohingyák helyzetére. A tábornok, akivel mi találkoztunk, azt mondta, hogy nincs rohingya közösség, muszlimoknak nevezte őket, de nem volt hajlandó elismerni azt, hogy van egy etnikum az országban, amely a rohingya névre hallgat. Leszögeztük, hogy a véleményünk szerint, ha nem is népírtás, de etnikai tisztogatás mindenképpen létezik az országban, de erre nem reagáltak. nem az a célunk, hogy fenyegetőzzünk a GSP Plus vagy az mi a visszavonásával felé, de ami a bizottságunk hatáskörébe tartozik, a katonasság felé komoly szankciókat kellett beléptetnünk az eszközeik befagyasztásával kapcsolatban. Szingapurban is a tábornokok komoly vagyonnal rendelkeznek. Azt hiszem, hogy a GSP visszavonása komoly nehézségeket idézne elő az országban. Gyakorlatilag ismét elzárná, elszigetelni az országot tehát egyik ország esetében sem jó a helyzet véleményem szerint. Jelenleg ugyanakkor nem vagyok meggyőződve arról, hogy a GSP visszavonása lenne a megfelelő út. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy most többé-kevésbé teljes képet kaptunk a helyzetről, a kollégák, illetve a kedvezményezett országok képviselői részéről, a civil szervezetek, a jelentéstevő részéről. Talán most fordított sorrendben önnek adná meg a szót, hogy reagáljon az elhangzottakra. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönjük a megjegyzéseket, amelyet az eszmecsere folyán hallottunk. Nem tudom, hogy mindegyik kérésre fogok választ adni, de először is ne felejtsük el, hogy a GSP Plus és az EBA tulajdonképpen egy EU e eszköztárnak részei, amelyet az EU a partnerországokkal és az ebből e, e, a rendszerből részesülő országok kapnak. Ez kiegészíti a többi együttműködést, mert az a meggyőződésünk, hogy a, a kereskedelem a legjobb módja annak, hogy fenn tartható és integratív fejlesztést tudjunk létrehozni, hogy bevonjuk ezekben az országban a gazdasági szereplőket és vállalkozásokat, és az EU gazdasági szereplőket és vállalkozásokat. De ez kiegészíti a hagyományos együttműködési eszközöket, amelyek egy jobban koncentrált politikai párbeszédet biztosít. Tehát mindesetre ez része egy egésznek. Annak a kérdése, hogy egy személyre szabott ütemtervet lehet-e létrehozni, ez része a GSP Plus párbeszédnek, vagy az EBA-nak és a pontjelző táblák tulajdonképpen azt vázolják fel, hogy mit sikerült már elérni, és mit kell még elérni. És ezek a küldöttségi látogatások és más ilyen jellegű lépések ebben segítenek. Tehát, hogy felvázoljuk azt, hogy most hol állunk és mit teszünk. Ezt amennyire lehetséges, az összes szereplő bevonásával szeretnénk megtenni, a kormányokkal, a, a, a különböző hatóságokkal és a civil társadalommal. Az európai tapasztalatot is felhasználva, és minden olyan tudást és elvárást is figyelembe véve, amelyekkel ezekkel az országokkal kapcsolatosak. A különböző országokban más a civil társadalomhoz való kapcsolat, mint máshol, és ezt mi nehezen fogadjuk el. De amikor lehetséges, akkor megpróbálunk olyan párbeszédet folytatni, amely nem csak a bizottság és az Európai Bizottság és az EKS képviselőit viszi magával, hanem a helyi társadalom és a helyi társadalom képviselőit is. Sokkal jobb, hogyha egymással beszélhetünk, vagy hogyha három oldalú ez a beszélgetés. Ha ezt nem tudjuk teljesen elérni, akkor más módon próbálunk ezekkel a rétegekkel, a civil társadalommal tárgyalást folytatni, párbeszédet folytatni. Egy másik dimenzió, amely fontos, és Hautala asszony is említette, ez a vállalatokkal való együttműködés, és pedig, hogy az EU vállalatokat is bevonjuk az együttműködésbe. Nagyon sok európai szereplő köztük a ruházati ipar szereplői, nagyon védik a saját profiljukat, a saját hírnevüket, és nem hajlandók ezt kockáztatni. Tehát néha olyan, néha szigorúbb feltételeket támasztanak, mint mi, amelyeket az nemzetközi megállapodások alapján teszünk. És ezt mi ösztönözzük, és látjuk, hogy meg akarjuk vizsgálni, hogy hogyan lehet előrébb lépni. Épp ezért nem véletlen, hogy az EU szinte az egyetlen fejlett országcsoportként aktívan és konstruktíven részt vett a Genfi eléggé nehéz tárgyalásokon, az üzleti és az emberi jogi tárgyalásokon tulajdonképpen az Egyesült Államok, Oroszország, Kína és India és ebben részt vesz, mert ezt kiegészíti mindazokat a kérdéseket, amelyekkel próbálunk megbirkózni. Ezen kívül megpróbáljuk a különböző elemek koherenciáját is biztosítani megvizsgálni, hogy hogy tudjuk ezeket összefogni, hogyan tudjuk felhasználni az együttműködési e, eszközöket és programokat, hogy segítsünk ezeknek az országoknak, akik szeretnék teljesíteni a kötelezettségvállalásokat az e- e- GSP Plus vagy az EBA alatt. Azt vizsgáljuk meg, hogy hogyan tudják erősíteni ezek a programok egymást, különösen olyan területeken, mint a kormányzás és a jogállamiság és az alapjogok, mind civil, mind politikai, mind szociális és gazdasági megjelenésükben. A konkrét helyzetekhez kapcsolódva egyetértek Martin úrral, hogy nem ismerjük fel magunkat abban a e, leírásban, amely a kambodzsai demokráciai helyzetet, az, a választások el, előkészítését leírta. E, hát a feltételek nem igazán e, tisztességes választást biztosítanak. Ugyanis a szólásszabadságnak, véleményjelentési szabadságnak komoly akadályai vannak, nem lehet ebből élénk nyilvános vita ennek pedig hatása van, ahogy Martin úr is említette, arra, hogy hogy mi hogyan látjuk, hogy az embereknek a véleményét mennyire veszik figyelembe. És nyilván ennek hatása lesz arra is, hogy hogyan alakítjuk vagy korlátozzuk a gazdasági beavatkozásunkat, vagy pedig más feladatainkat. Fülöp-szigetek mind a két oldalú karetben nagy előrelépéseket tett, de nyilván kritikus, ugyanakkor konstruktív párbeszédet folytatunk ezekben a, ebben a keretben. Nyilvánvalóan mindannyian tudjuk, hogy milyen komoly aggályok merülnek fel, ezek fontos kérdések, de azért ezek nem vetnek árnyékot arra, hogy más területeken történt lépés. Épp ezért úgy gondoljuk, hogy e, jó alap ez a további e, együttműködésre. már esetében e, nagy aggodalmat fogalmazott meg a parlament, az Európai Tanács, a, a Rohingya kisebbségnek a e, helyzetét illetően, akiket elűztek otthonaikból e, ez már a tanács részéről lépésekhez vezetett, és pedig olyan intézet, intézkedésekre, hogy azokat, akik felelősek ezekért a cselekvésekért, azokat, azokra rámutassanak. Mert az ország helyzetének megfelelően úgy láttuk, hogy most megfelelőbb, hogyha a gazdasági oldalon szélesebb körű az együttműködés azért, hogy az országban egy szélesebb kört érjünk el, és ezen keresztül nagyobb stabilitást, önbizalmat érhessünk el a kormányok között, és így megbékélést érhetünk el a különböző etnikai kisebbségek és a, és a, a többség között. Szeretném mindenkinek megköszönni a megjegyzéseit, a kritikus megjegyzéseket is, amely segít majd abban, hogy finomítsuk ezt a rendszert, de úgy látjuk, hogy a GSP Plus és az EBA értékes eszköz, a eszközök, amelyek kiegészítik a kötelezettségvállalásainkat ezekkel az országokban, hogy ösztönözzük őket, hogy új fejlesztési szinteket érhessenek el. Köszönöm. Nos, ott folytatnám, ahol Krisztián eh, abba hagyta. Eh, el szeretném mondani, hogy ez egy nagyon jó eh, eszmecsere. A, visszavisszük magunkkal ezeket a gondolatokat, és tovább elgondolkodunk rajtuk. Most azokra a kérdésekre térnék, amelyeket a bizottságnak tettek fel. Fjellner úr valóban ez valóban ez a kereskedelmi és fejlesztési segítségnyújtásnak egy eszköze. Érdekes, amit mondott, de a mi szabályaink azok nem igazán felelnek meg annak, amit ön a származási szabályokra mondott, ezek szerintünk eléggé egyszerűek. A felhasználási arány illetően az, ezekben az országokban, vagy Európában, az iparban, vállalatoknál felmerül a nyelvek és az administratív kapacitásnak a kérdése. Tehát azt hiszem, hogy ezt mind a tagállamok, mind a tagállamoknak az ügynökségei számára fontos, hogy lássák, hogy hogy mi a helyzet. Valóban a felhasználási arány néhol alacsonyabb. De hogyha megvizsgáljuk a GSP standardok, standardoknak a kedvezményezettjeit, akkor azt látjuk, hogy 23 e, ország e, részesül ebből, de hogyha megnézzük ennek a csoportnak az összetételét, akkor három nagyot látunk, India, Indonézia és Japán, és aztán a többi a többi ország. Nyilván Vietnámmal és Indez, Indez, Indonéziával folynak az FTA tárgyalások. Tehát ez egy nagyon különböző csoport, tehát nagyon nehéz összehasonlítani ebből a rendszerből részesülő csoportokat. Nos, az átalakulás ebből a rendszerből az FTA-ba átlépés azokat az országokat érinti, akik túl tudnak lépni a GSP-n, mert az Európai Unióval kötött FTA az egészen másfajta játék mert itt nem csak az árukról van szó, az, a GSP rendszerek azok csak az árukról szólnak, ahogy Dagmar is említette. Tehát ott nincs szó az emberek szabad áramlásáról. Hogyha az FTA tordulásokat folytatjuk, akkor szolgáltatásokról beszélünk, közbeszerzésekről, tehát ez egy másfajta gyakorlat. van átmeneti időszak azon országoknak, akik a GSP-ből az FTA-ba lépnek át, például Bolívia esete egy fontos volt. A válaszunk jelenleg az lenne, hogy most Bolíviának magának kell e, e, eldöntenie, hogy jobban profitálna az FTA-ból, mint a GSP-ből. És ezt mi is szívesen megvizsgáljuk. Nyilvánvalóan a GSP rendszerek autonómak, az FTA-ban tárgyalni kell, tehát ez egy egészen más, több kapacitást igénylő gyakorlat. Most már Moszká kolléga is elment, ez pedig a, az Európai Uniós standardok alávágás, tehát a válasz erre az, hogy nem lehet, hogy ezeknek nem felelnek meg, de a cél az nem, hogy az egész világ standardjának megfeleljenek, hanem a 27 alapvető normának, standardnak feleljenek meg. Tehát ez nem jelenti, hogy alá mennének. Ő utalt a 2013-ra a amikor egy új rendszert kellene bevezetni. Hát a folyamatot már elkezdtük, a bizottság egy ö, ö, tanulmányt rendelt meg, ezt a közleményben is említjük, és 2019-re komolyan elgondolkodunk a jövőről. De hát ezek mind részei ennek a gyakorlatnak. Az ütemterv több kérdésben is felmerült és hogyha megvizsgáljuk az eredménytáblákat, azok tulajdonképpen már ütemtervet is jelentenek. Tehát ez tulajdonképpen a jelenlegi rendszer tükrözik, és egészen messzire mutatnak. És hogyha megnézzük ezeket az eredményjelző táblakat, és a, a 10 GSP kedvezményezetnek az eredményeit, akkor láthatjuk, hogy hova jutottunk el. Világos a program, hogy mit kell tenni, vannak prioritások, tehát nem lehet mindent egyszerre megcélozni, tehát ez mélyrehatóan vizsgálja azokat a követelményeket, amelyeket ezekkel az országokban kapcsolatban megfogalmaztunk. E, a az eredményjelző táblákat azokat nem szoktuk nyilvánosságra hozni, a jelentéseket igen, mert ezek az eredményjelző számlák azok tulajdonképpen a bizalom eszközei az EU és az országok között. Nos, hát akkor a célzott büntetések lehető, lehetségesek, a jogszabályok erre lehetőséget biztosítanak, még sohasem használtuk őket, de azért erről el lehet gondolkodni. Hát, talán nem kellene teljesen kiszorítani az országot ebből a programból, de azért lehet, hogy ezt azért föl lehetne használni. Az ösztönző mechanizmust, az elindító mechanizmust többen említették, ezzel kapcsolatban csak annyit szeretnék mondani, hogy az a rendszerhez való csatlakozáshoz való döntéssel kapcsolatban fontos az ajánló jelentése, de ezt nem csak mi magunk tesszük meg, de ettől kezdve és tulajdonképpen az eszmecsere is mutatta, hogy ez milyen nehéz, de de független jelentésekre szükség van, hogy ezt meghozzuk. És azt hiszem, hogy ezzel talán minden kérdésre válaszoltam. Van, volt még egy kérdés, hogy miért nem koncentrálunk a GSP-vel kapcsolatban a feltételrendszerre, az EBA-val és a GSP Plus-szal kapcsolatban ezt megtesszük, de miért nem a GSP-vel kapcsolatban? Hát igen, ezt nem nagyon explicit módon fogalmaztuk meg, de itt az eszköz, hogyha megnézzük azokat az országokat, országcsoportokat, Indonézia, és Vietnám az egyik nagy csoport, a, ezekkel kapcsolatban a mi súlyunk azért eléggé korlátozott. Tehát ezért tettük azt a megoldást, hogy a másik kettőre koncentrálunk. Krisztof, kívánsz lezárásként valamit mondani? Bárcsak azt mondtam valamit David Martin, hiszen ő nagyon jól fején találta a szöget. a GPS rendszert a többi eszköz tükrében kell megvizsgálnunk. Nagyon sok agály van, ezekről beszéltünk, nagyon sok kérdés felmerült. De azt mondani, azt gondolni, hogy a GPS rendszer egy fajta varázspálca, ami mindent megold, ezzel csak magunkat korlátozzuk. Viszont eh, gondolni kell erre, és meg kell vizsgálni a részleges szankciókat. Ezt meg kell vizsgálni persze. De is kell lennünk, de David nagyon jól elmondta azt, hogy a teljes eszköztárat kell megvizsgálnunk, és óvatosnak kell lennünk az olyan dolgokkal, amelyek eslegesen több embernek okoznak kárt, mint hasznot. Ilyenkor főként a, a, a szegényekről, illetve az enyomottakról lehet szót. Köszönöm szépen, ezzel lezárjuk a 18-as napirendi pontot. Köszönöm szépen a vendégeinknek is itt voltak. Nagyon intenzív vita volt ez és persze még kapcsolatban maradunk ezt illetőleg. So, 10 minutes for Colombia. 10 perc még Kolumbiának és hát Perunak. Ad hoc delegation. Ad hoc delegáció volt a múlt héten. Én voltam az elnöke ennek a delegációnak, és nagyon intenzív volt a látogatás. Santos elnökkel is találkoztunk, aki Nobediás illetve Peru elnöke is találkoztunk, a külügyminiszterekkel, kereskedelmi miniszterekkel, munkaügyi miniszterekkel, más hatóságokkal is találkoztunk, a civil társadalom képviselőivel, az üzleti élet képviselőivel találkoztunk, tehát tényleg mindenkit láttunk. A kereskedelmi megállapodásunk 5 éves évfordulóját ünnepeljük most, 2002-ben jött ez létre, volt egy állásolás is erről, amit júniusban elfogadtunk 2012-ben, és azt mondtuk, hogy tovább javítjuk a kapcsolatainkat. Három pontot hadd mondjak el ezzel kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy mindkét ország előnyét élvezi a kereskedelmi kapcsolatainknak. Peruban többlet van, amely elég egyedülálló az Európai Unió szempontjából. Persze még lehet vitázni az SPS-ről, a nem tarifajellegű akadályokról, de mindenképpen itt tehát ez jó a gazdasági kapcsolatok számára másodszorban, ön pedig az úti tervet illeti. Persze lehet arról beszélni, hogy az, a pohár félig tele van, vagy félig üres, szerintem félig tele van, jó irányba haladunk szerintem de a munkafelületet még javítani kellene. Fontosak a formális szerződések, nyomon kell követni a fejleményeket, harmadsorban pedig az üzleti élet, a civil társadalom, a szakszervezetek bevonása a végrehajtásba. Ez Peruban nem annyira jól halad, a hagyományos eszközöket alkalmazzák. Elmondtuk, hogy független helyi hatóságra lenne szükség, úgy, mint Kolumbiában. Még egy-két dolgot hadd mondjak el gyorsan. Lesz egy írásos beszámoló is a delegációs útról, és akkor visszatérhetünk még erre a pontra. Ugyanakkor, hogyha a delegáció képviselői vagy Vizesz úr az állandó jelentéstevő szólni kívánnak, akkor tessék, Vizesz úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is sajnálom azt, hogy egy műtét miatt, a hátamat műtötték, nem tudtam elmenni Kolumbiába és Peruba, de valóban előadóként foglalkozom ezzel a dosszióval, és remélem, hogy most megtudhatjuk azt, hogy milyen tapasztalatokat szereztek a látogatás során, hogy a zárójelentést elkészíthessem. Sajnálom, hogy nem tudtam elmenni, noha nagyon szívesen elutaztam volna. Indeed. Uh... Valóban. Én is nagyon sajnáltam, hogy nem tudott ott lenni. Jó volt a misszió, jó volt ez a látogatás, de majd beszélünk majd erről. Uh, Seinfeld úr. Nem kétséges számomra, ahogy ezt már elnök úr is elmondta, hogy majd szükség lesz egy mélyebb összefoglalásra is, de a delegáció út programja rendkívül szoros volt, nagyon sok mindent megtudtunk, és nagyon sokat hallottunk mindenfajta különböző szemétől, nem csak olyanoktól, akik politikai pártokhoz tartoztak, olyanokkal is találkoztunk, akik a civil szervezettől érkeztek, NGO-któl. Nagyon érdekes volt ez, de találkoztunk az üzleti, éles, üzleti élet képviselőivel is. Az utolsó nap, amikor visszatértünk, akkor is sok mindenkivel találkoztunk. Problémát jelent a korrupció és a bürokrácia. Ha valaki be akar fektetni egy vállalatba, egy gyárat akar építeni, akkor sok gondba ütközhetnek. Nagyon gyakran hallottam erről. És sokan arra gondoltak, hogy visszavonulnak ezekből az országokból, ezt is figyelembe kell vennünk. Láthattuk azt, hogy az az információ, amit a civil szervezetek nyújtottak, illetve a hatóságok, amit nyújtottak, azok néha ellentmondásosak voltak. Ezek a találkozók azonban reményt keltenek, hogy sikerül majd ezekre az országokkal előre jutni, de még mindig sokat kell tennünk. Köszönöm szépen! Akkor még három percünk van, hárman kívánnak még hozzászólni, egy percet kap mindenki. David, köszönöm szépen, elnök úr, rövid leszek, nagyon jó minőségű volt ez a látogatás, két elnökkel találkoztunk, Santos elnöknek közvetlenül mondtunk a kolumbiai béke folyamatért, a miniszterekkel való találkozó is nagyon magas szintű volt. Voltak gondok is azért, 2015 óta csökkent a kereskedelem, ugyanis a mezőgazdasági termékek ára csökkent, de talán a 2017-es adatok jobb lesznek, gondok voltak a végrehajtással, de elnök úr, már voltam több ilyen látogatáson, és azon gondolkodtam, hogy lehetne egy standard megközelítés minden dosszié esetében. Tudnunk kell, hogy amikor találkozunk az elnökkel, tudnunk kell az ország politikai helyzetét, milyen helyzet a GDP-vel, milyen növekedési adatok vannak. Nagyon sok jó dolog volt, de ezek összekeveredtek a dossziékban. Jó lenne, hogyha lenne egy standardizáltabb megközelítés, ez segítene a kérések tekintetében is, illetve a látogatások minősége szempontjából is. Köszönöm, Karolin. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kérdésem lenne. Van, lesz-e még egy, még egy vita ezzel látogatással kapcsolatban? osztrák szervezetek is átadtak információkat, hogy aggódnak a kolumbiai, ekvádori, illetve perui helyzet miatt. Itt főként a szakszervezetekre gondolnak, akik, amelyek veszélyben vannak, amelyeket üldöznek. A munkavállalók jogára is gondoltak, főként az egészség eh, szempontjából, ezért ezt átadtam az INTA eh, képviselőinek. Eh, kíváncsi vagyok, hogy beszéltek-e ezekről a kérdésekről, és lehetne-e szóbeli kérdést, illetve írásbeli kérdést intézni az Európai Bizottságnak eh, mindenről, hogy ők hogyan reagálnak a szabálysértésekkel szemben. Mi a helyzet a kereskedelmi megállapodások kapcsán? Erről is szó volt. Igen, valóban ez is szóba került, az írásos jelentésben erre még visszatérünk, és elgondolkodhatunk azon, hogy hogyan bánjunk ezzel, lesz egy végrehajtási jelentés is, és Fisasz uh, úr a jelentéstevőnk, és majd a delegációs út tapasztalatait belefoglaljuk a jelentésbe, és Helmut Scholz egy perc. Igen, szeretnék köszönetet mondani kifejezetten a két titkársági munkatársnak, akik támogatták ezt a látogatást, hiszen a látogatás sikere függött az ő munkájuktól másodszorban. Egyértelmű volt, és nagyon sok kérdést erre irányulóak tettem fel a fenntartható fejlődési fejezetről szóltak a kérdéseim, ugyanis volt egy nagy hézak a között, amit meghatároztunk a megállapodásban, és amit elértek, és szeretném kiemelni itt is, hogy figyelembe kell vennünk az ízi legutolsó döntését, amely a három megállapodás fenntartható fejeztét illeti, erre ki kell térnünk, és a jelentésben majd ki kell emelnünk azt, hogy lényegi áttekintésre van szükség azután, hogy már öt éve életben van ez a megállapodás. Köszönöm szépen. Valóban magas szintű volt ez a delegációs út. Két elnökkel, rengeteg miniszterrel találkoztunk, és minden tényleg jól sikerült. Büszke vagyok a titkárságomra, de különösképpen szeretnék a két érintett munkatársnak köszönetet mondani, hogy ilyen jól kezelték ezt a látogatást. Köszönöm szépen, találkozunk 2.30-kor.